azzal kapcsolatban, hogy milyen döntéseket hoztunk meg ma reggel a koordinátorok ülésén. Néhány jelentést kiosztottunk. A komitológiáról szólót a, az EFD kapta, itt egyébként a Júri az illetékes. A következő problematika a független hatástanulmányokról szól. Itt végül is nem vélemény lesz a Juri véleményéhez, hanem levelet fogunk írni az elnöknek, ezt a koordinátorokkal együtt fogjuk majd megírni. Van két rendelettervezet, ami a pénzügyi rendeletet fogja módosítani. A Lisszaboni adaptáció az egyik, a második pedig a külügyi szolgálatról szól. Ezeket Greszle asszonyra bíztuk, ezek egyébként nagyon drága szövegek, nagyon sok pontot kell érte fizetnünk, de hát Inge is nagyon kedves kollégánk, úgyhogy hajlandóak vagyunk erre a pont áldozatra. A fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos szöveget a szocialisták kapják meg, a 2010-es költségvetéssel kapcsolatos jelentéstevőink automatikusan megkapják az amending budgetet is, Súrján úr és Manka úr. Az AFET-nek van egy szövege a külügyi szolgálatról, erről mindjárt mondok néhány szót részletesebben, itt a szocialisták és a PPE kell, hogy megegyezzenek majd. Gualtieri urat javasolták egyébként, ezzel kapcsolatban még meg kell majd egyeznünk. Reméljük, hogy Gualtieri úr el tudja majd vállalni ezt a feladatot. Egyébként pedig úgy döntöttünk, hogy minek után rendkívül érdekes és gyümölcsöző párbeszédet folytattunk Lewandowski biztossal. Egy szóbeli kérdést fogunk benyújtani vitával és állásfoglalással együtt, és ezt a májusi plenárison próbáljuk majd megtenni. Reimer Bőge a jelentéstevőnk, és ő fog majd szövegjavaslatot tenni, mind a kérdéssel, mind pedig az állásfoglalással kapcsolatban. Így a parlament ebben a nagyon fontos politikai klímában előreléphet. Úgy tűnik ugyanis, hogy a többi intézmény nem nagyon tud állást foglalni ezzel a témával kapcsolatban. Reméljük, hogy a nagy orientációk, a nagy célkitűzések kialakulnak majd az elkövetkezendő évekre nézve költségvetési szempontból, és aztán itt van még a félidős felülvizsgálat is. Itt mindenféle kihívásokat figyelembe kell vennünk, nem csak a Lisszaboni szerződést. Ezek tehát azok a pontok, amikben sikerült megegyezni a koordinátorokkal. Akkor nézzük a napirendet. Tegnap változtattunk néhány dolgot a napirenden. Mindjárt nézem, hogy mi az, ami tegnapról a mai napra átkerült. Ez az Európai Külügyi Szolgálat témaköre 8-as napi rendi pont. Megadom a szót a főigazgatónak, hogy mutassa be a bizottság javaslatát, és azt hiszem, hogy utána a két raportőrünk, Gressle asszony és Gatyeri úr is hozzászólhatnak majd, és utána természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy az AFET is vitázik majd erről a kérdésről. Most a főigazgatói a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Rövid leszek, ugyanis úgy gondolom, hogy ezt a témakört tulajdonképpen nagyon egyszerűen és röviden össze lehet foglalni. A következő a helyzet. Döntés született méghozzá politikai szinten arról, hogy az Európai Külügyi Szolgálat olyan szolgálat lesz, ami sui generis jellegű tehát némiképp eltávolodik a tanácstól is és a bizottságtól is, de valahol mind a kettőhöz kapcsolódik is. Ez a helyzet a politikai döntéshozók számára elfogadható volt, és mindenki egyetértett azzal, hogy költségvetési szempontból függetlennek, autonómnak kell lennie az Európai Külügyi Szolgálatnak. Administratív tevékenységeit el kell különíteni, és a költségvetési autonómiát biztosítani kell. A pénzügyi rendelet első cikkét figyelembe véve az intézmények listájára fel kell venni az Európai Külügyi Szolgálatot is. Tehát uh, itt az első cikkben szerepelnek a különböző Európai Uniós intézmények, ide erre a listára fel kell venni az Európai Külügyi Szolgálatot is, mert ez is önálló intézmény lesz. Mik ennek a következményei? Először is, hogyha az Európai Külügyi Szolgálat önálló intézmény, akkor uh, az operatív előirányzatokat megfelelőképpen kell kezelni. Mint ahogy maga a szerződés is kimondja, az administratív előirányzatokat át kell transferálni az Európai Külügyi Szolgálat irányába. És van itt még egy kérdés, még egy alapvető kérdés, ez pedig a delegáció vezető kérdése, ezt mindjárt elmagyarázom részletesebben is. A harmadik országoknak nyújtott segítségnél, támogatásnál ennek kezelése megtörténhet Brüsszelben is, vagy pedig ezt decentralizálhatjuk valamelyik delegáció felé. Igazából a delegáció vezetők alatt alvezetők is dolgoznak, tehát egy egészen bonyolult rendszerben születik majd meg magának a külügyi szolgálatnak a működése. A külügyi szolgálat munkatársai nem a bizottság közalkalmazottjai, és nem is a tanács munkatársai, tehát ilyen szinten egyfajta szakadás történik a felelősségvállalási láncban, a bizottság, a delegációk és az Európai Külügyi Szolgálat között. A probléma megoldására két lehetőség nyílott. Egy Mivel a delegációk maguk együttműködési szekciókból állnak, és eh, ez az együttműködési szekció továbbra is bizottsági közalkalmazottakból áll, és akkor ez lenne a kapocs a bizottság és a külügyi szolgálat között. Csak hogy a delegáció vezetője az Európai nagykövet semmilyen felelősséget nem vállalhat így harmadik országok irányába, olyan témakörökben, amelyek rendkívül fontosak az Európai Unió harmadik országbeli reprezentációjának szempontjából. Éppen ezért a második opcióra voksoltunk, ami abból állt, hogy a delegáció vezetőt visszakapcsoljuk a bizottsági munka folyamatba, de azért természetesen ő az Európai Külügyi Szolgálat személyzeteként működik tovább. Itt nagyon sok cikket kellett figyelembe vennünk, hogy lehetővé tudjuk tenni ezt a felelősségi láncot a bizottság és a külügyi szolgálat között. Az alapvető felelősségeket mindenképpen uh, tiszteletben kell tartani, mind a bizottság, mind a külügyi szolgálat irányában. Tehát tulajdonképpen a delegáció vezető, és csak a delegáció vezető személy szerint áll kapcsolatban a bizottsággal, a külügyi szolgálat egyébként függetlenül működik így a harmadik országokban teljes jogkörrel bíró nagykövet a delegáció vezetője, vagyis aláírhat különböző finanszírozási egyezményeket. A jelenlegi helyzetben tehát a külügyi szolgálat vezető tisztviselői elszámoltathatóak a bizottság előtt, és ez nagyon fontos a bizottsági auditok elvégzésének szempontjából is. Vagyis a bizottság továbbra is a parlamenti mentesítés alávetetje az előirányzatok tekintetében, azok tekintetében is, amik a delegációkra vonatkoznak. Tehát még egyszer elmondom, a helyzet rendkívül egyszerű, az administratív költségvetés megfelelőképpen működik, ami az operatív előirányzatokat illeti a delegáció vezetőknél, a delegáció vezetők tehát továbbra is azért kapcsolódnak a bizottsághoz. Vannak más technikai kiigazítások is, de ezek másodlagos jellegűek, ezeket most nem fogom részletezni. A mentesítési eljárás pedig teljes mértékben megmarad. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a főigazgatónak, Gressle asszony következik. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos dosszié. A főigazgató úrnak köszönöm szépen a bemutatást. A kollégáknak tisztában kell lennie a, azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk Európával, új kompetenciákat ad a Lisszaboni szerződés, és 15 éve először fordul elő az, hogy ezeket a kompetenciákat nem a tanács adja a bizottságnak, bár ezt nem mondja ki a szerződés nyitva hagyja a kérdést, hogy hova kell ezeket az új kompetenciákat csatolni. Először kapunk egy új fejlődési lehetőséget a bizottságon kívül nagyon sok kormányközi elemmel. Mindegy, hogy mit írunk be majd a végén a szövegekbe, már csak azért is veszítünk kompetenciákat, egy fontos dolgot is, az átláthatóságot többek között, és egy egyértelmű kompetencia felosztást az intézmények között. Ami itt előttünk van, először keveri össze a kompetenciákat az intézmények között a legfontosabb területen, amely számunkra az egyik legfontosabb terület a költségvetés, a költségvetés ellenőrzés. Mindegy, hogy ezt hogy szabályozzuk, a főigazgató úr adott néhány megoldási lehetőséget, bárhogy akarjuk ezt szabályozni, ezek mindig a rossz szabályok lesznek, hiszen egyáltalán rosszul került eh, ez a téma kialakítása. Két eh, opcióról van szó. Az egyik, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot a bizottsághoz kötjük-e, vagy a bizottságon kívül akarjuk-e ezt elhelyezni. Az elmes kormányfők, a tanács a sui generis alapján tervezték a felépítést, ezt a bizottságon belül is meg lehet oldani, például az Olafhoz hasonló modell az Olafnak a bizottságon belül saját jogalapja van, tehát a sui generis modellek a bizottságon belül is megvalósíthatóak. Van egy ilyen modellünk, erre javaslatot tettünk, a jelentéstevő az AFET-ből segített. A kedves kollégás esetleg megpróbálna máshol telefonálni elnézést. Az AFET és az AFKO, az illetékes szakbizottságok, ők készítettek egy munkadokumentumot, Buzek úr elnökletével fejlesztjük ezt tovább, és ez egy bizottsági megoldásban indul ki, miszerint a külügyi szolgálat legyen a bizottságon belül. Tegnap ülést folytattunk, az elnök úr is jelen volt ezen, és a házban belül konszenzus van arról, hogy ezt a modellt, a sui generis követni szeretnénk, és a bizottságon belül legyen az Európai Külügyi Szolgálat. Megnéztem, hogy ez költségvetési jogi szempontból mit jelent. Számos problémától megszabadulhatunk így, amelyeket egyébként a tanács kreálna, és akkor keletkeznének, ha a külügyi szolgálat a bizottságon kívül lenne a parlament a jelentéstevőt, mint ahogy eddig ez így is volt, a bizottságon belüli <clears throat> megoldást szeretné. A Brock munka, dokumentum Brock Verhofstadt munka dokumentum máshogy nézne ki ha a bizottságon kívül lenne a külügyi szolgálat. Minden programot ide kell integrálni, de ez csak a bizottságon belüli megoldás keretében képzelhető el. Elképzelhetetlen, hogy ugyanez megoldható, ha a külügyi szolgálat a bizottságon kívül lenne, sokkal kisebb lenne a bizottságon kívül, és a bizottságon kívül nagyon sok olyan jogi problémával és költségvetési problémával kéne konfrontálódnunk, amelyekre most ki fogok térni. Az én munka anyagom megpróbálja az Európai Unió külpolitikáját bemutatni. Itt 280 milliónyi külpolitikai eszközről van szó, ezt a tanács kezelte. Furcsa módon amúgy ez a feladat a bizottságnál volt, és a bizottság szerepel a költségvetésben is. A Kokobu régóta intenzíven megpróbált ezekkel az eszközökkel foglalkozni, és a kompetenciák össze keveredésével nem tettünk jó tapasztalatokra szert, mi szerint a tanács a saját pénzeivel nagyon furcsa módon keveset foglalkozott. Furcsa, hogy az a modell, amelyet Eston eh, asszony az asztalra tett, és a bizottság az asztalra tett, a tanács modell alapján alapszik, modell alapján um, valósult meg, tehát a kompetenciák összekeveréséről éppen ezért ezzel intenzívebben kell foglalkoznunk. A Eston asszony javaslat, ami szerint az Európai Külügyi Szolgálat legyen a bizottságon kívül, ez a javaslat döntő problémákat okoz, mégpedig a kompetenciák összekeveredését. Ezek leginkább az Európai Unió nagy követeinél lesz majd érzékelhető a delegációkon, ott a következő történik az estőn javaslatban a következő áll az Európai Unió nagy követei csak a főképviselőtől kapnak utasításokat. Ez így rendben van. Az EU nagykövet amúgy bizottsági pénzeket kezel. Ki a felelős? ebben a helyzetben, ki az, aki utasításokat adhat, és kinek, eh, ki felelős a hibákért. Az Európai Unió eh, nagykövetei hogyan védekezhet olyan ügyekben, amikor eh, egy olyan irányelvről van szó, mondjuk, amit a bizottság hozott, illetve olyan irányelvről, amelyet a főképviselő hozott a költségvetési rendeletben. Eddig még nem volt prioritási konfliktus, de itt most erről van szó az érdekkonfliktust át akartam dolgozni, de a konfliktusok bevezetése, ennek a fogalomnak a prioritások konfliktusának bevezetése mutatja azt a tényt, hogy probléma van ezen a területen, és nem az igazgatási területen oldható fel ez a prioritások konfliktusa. A politikusok maguk felelősek ezért. A javaslatban, Eston asszony javaslatában már látom a jövő botrányainak magvait, és azokat a botrányokat, amelyek az adófizetők személyét is ki fogják szúrni. Két igazgatási szervünk van, a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat. Ők mindketten külügyi ügyekkel foglalkoznak. Ashton asszony javaslatában van még egy új elem, a Szantár bizottság óta, 99 óta nem adhatnak utasításokat a biztosak, tehát költségvetési kompetenciájuk nincsen, és kiadásokat sem eszközölhetnek. Az Eston javaslatban az áll, hogy Eston asszony maga kiadásokat eszközölhet, és nagyobb a büdzséje, mint az összes biztosnak együtt. Tehát, hogyha a bizottságon belül a különböző szereplőknek vannak költségvetési kompetenciái, akkor megint összekeverednek a kompetenciák, és hasonlóan a követek helyzete és a bizottságon belül megvizsgáltuk a hierarchiát. Az Európai Külügyi Szolgálat a bizottsági döntések előkészítéséért felel, amelyek az összes külpolitikai programot érintik, és természetesen ez számunkra is probléma, az, hogy a programokban mi hogyan szólhatunk bele, illetve a mi elképzeléseinket hogyan kezelik ott, ez is döntő. Ha megnézzük azt, hogy a bizottság hogy dolgozik, és örülök annak, hogyha a politikát tervezésként fogjuk fel, és nem spontán döntések sorozataként, akkor a bizottság négy különböző szinten ad ki pénzt, és négy különböző szinten határozza meg a pénzeket az úgynevezett országallokációk, utána az ország és regionális stratégiai anyagok, utána a nemzeti indikátorprogramok és az éves tevékenységi programok. Ez az a négy szint, ahol történnek a bizottsági döntések. Eston a javaslatában az áll, hogy a négy szintből ő hármat megtart magának, illetve ő mondja meg, hogy mi történjék a pénzekkel ezen a három szinten. Tehát megvalósítási ügynökségként marad meg a bizottság, és felelős a megvalósításért, amiről mások döntenek, ez nem lehet a mi érdekünk. Egy további probléma, alapvető probléma, pedig a következő nagyon büszkék vagyunk arra, hogy csak európai tisztviselők kezelnek európai pénzeket. Máshol, ahol megosztott a menedzsment, különböző felelősségvállalások vannak, például a strukturális alapoknál ez a helyzet, a külügyi szolgálatban a tagországi tisztviselőket ugyanolyan szintre helyezik, mint az EU-s tisztviselőket. Ezzel problémám van, hiszen a költségvetési rendelet értelmében az Európai Uniós tisztviselők eh, egy éves fizetésük összegéig felelősek. itt a tagországi diplomaták ugyanolyan jogot kapnak, de nem ö, kell, hogy ugyanolyan felelősséget vállaljanak. Mindegy, hogy mi ezt hogy akarjuk szabályozni, gondolják csak el. Egy diplomata, akinek mentelmi joga van egy adott tagországból, például a balti országokból, mondjuk ők Észak-Koreába küldik, vagy Németországból küldik valahova, tehát soha nem fogjuk tudni őt felelősségre vonni. Éppen ezért összeomlik a felelősségvállalás kérdéseit. Az előttünk levő javaslat átdolgozza az európai jogot, és átfogó kollaterális károkat okoz. A két felvázolt opció van előttünk, és két európai koncepció kapcsolódik hozzájuk, két felelősség a költségvetési jogok kapcsán, a COCOBU, amely nem örvend túl nagy népszerűségnek, én ezt tudom, különböző tapasztalatokra tesz, tett szert, olyan esetekben, amikor az ENSZ adja ki a pénzeinket. Mi befizetünk az UNO-ba, utána történik egy pénzügyi megállapodás, és utána még van valamiféle áttekintésünk, beleszólási jogunk, hogy mi történik a pénzekkel. Nekem az a benyomásom, hogy mi eh, magunkkal tudunk eh, pénzügyi megállapodást kötni, hogyha a külügyi bizottság fel fog állni, ahol még ezt ellenőrzési jogunk. Mindegy, hogy mit írunk a szabályzatba, itt a napi szintű munkáról van szó, és ezt mi nem fogjuk tudni ellenőrizni, arra kell tudnunk hagyatkozni, arra kell majd hagyatkoznunk, hogy a dolgok helyesen történnek. És kompetenciák ilyen szintű összekavarodása kapcsán, és első alkalom kerül sor arra, hogy a külpolitikát pénzhez kössük, tehát egy ilyen egyszeri, egyedül esélynél úgy gondolom, hogy jó megoldása felvázolt. Tehát a két e, opció, amely költségvetés és költségvetés ellenőrzési jogokkal ruház fel bennünket a dokumentumban. Ez az első anyag, amely Esten asszony javaslatával foglalkozik valószínűleg nem az utolsó ilyen anyag, de sajnos egyenlőre csak az első, éppen ezért a kollégákat kérem arra, hogy segítsék a munkánkat. Köszönöm szépen. Merci Inge, c'est très clair et, euh, Inge, köszönöm szépen. Nagyon egyértelmű a helyzet, a munkadokumentumhoz mindenki hozzáfér, úgyhogy tényleg nagyon jó ez a szöveg. Mindenkinek ajánlom, hogy olvass el. Gottieri úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen először is a főigazgató úrnak a remek prezentációt. A pénzügyi rendelet módosításával kapcsolatban ugye az eredeti javaslat a bizottság javaslata. De a bizottság képviselője nem csak ezt mondta el, hanem az alapvető ötleteit is a külügyi szolgálat működésével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy két opcióból kell választanunk, vagy kellett választani. Az egyik az, hogy a bizottságtól függetlenül saját adminisztratív büdzsével rendelkező intézmény lesz az Európai Külügyi Szolgálat. A második választási lehetőség pedig az volt, hogy a delegáció vezetőket is kivesszük a bizottságból, tehát ők nem a bizottság tisztviselői, de azért valamilyen kapcsolatban maradnak a bizottsággal, és el is számoltathatóak a bizottság irányába. Gressle asszony elmondta a véleményét ezekről a lehetőségekről, és most én is elmondanám az enyémet. ez a struktúra, amit Gressle asszony az imént kifejtett, tulajdonképpen koherens és ambiciózus struktúrának tekinthető. Csak azt kell megnéznünk, hogy történelmi és politikai síkon reális-e ez a megoldás. Összetett mechanizmusról van szó, ez mindannyiunk számára egyértelmű. Mint ahogy a főigazgató is elmondta, nagy vonalakban egyszerű mechanizmusról van szó, de azért mégiscsak igen bonyolult kérdésben kell döntenünk. A célkitűzés az, hogy a politikai döntést figyelembe vegyük, mely szerint a bizottságtól meglehetősen le kell választani ezt a külügyi szolgálatot, Ugyanakkor valamilyen kapcsolatot is kell tartani a külszolgálat és a bizottság között. Nos, egy ilyen mechanizmus megvalósítása meglehetősen problematikus. Az alapvető probléma nem is a parlamenti ellenőrzés, hiszen a parlamenti ellenőrzést tulajdonképpen megoldható egyébként a mentesítési rendszer megmarad, ez azért a parlament kompetenciáit nem fogja lecsökkenteni. Abban mindannyian egyetértünk, hogy egy különálló külszolgálatot szeretnénk működni, látni. Az operatív költségek a bizottságtól függenek, tehát az operatív költségeket nem maga a külszolgálat dönti el, hanem az illetékes biztos. Tehát a külszolgálat finanszírozásáért azért mégiscsak a bizottság, vagyis az illetékes biztos lesz felelős. Ezt tegyük egyértelművé. És Gressle asszonynak itt nagyon is igaza van abban, hogy ez a javaslat félő, hogy nem lesz elég hatékony ugyanis a különböző funkciók és felelősségek tekintetében nem biztos, hogy ez a javaslat a legjobb megoldás. Az egyértelmű, hogy a parlament valamilyen racionálisabb megközelítést szeretne Úgyhogy lesz még némi munkánk, mind történelmi, mind politikai szempontból. Nézzük meg, hogy a tanács és a bizottság miért pont ezzel a javaslattal állt elő. Ennek nyilván politikai okai vannak, ugyanis a tanács és a tagállamok véleményét próbálták figyelembe venni. Itt most nem arról van szó, hogy zsigerből ellent kellene mondanunk az Európai Bizottságnak, hanem arról, hogy bizonyos történelmi és politikai aspektusokat kell megvizsgálnunk. Az európai politikának teljesen új dimenziója nyílik az európai külügyi szolgálattal. Az elmúlt évtizedekhez képes, tehát valami teljesen újat hoz létre a külszolgálat. Így tehát egyáltalán nem egyértelmű, hogy milyen forrásokból tudjuk majd finanszírozni ennek az új szolgálatnak a működését. Természetesen ezt a történelmi és politikai jelentőségű újítást, ami a külszolgálat, mindannyian támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy a biztonsági politikának rendkívül fontos része lesz ez. De azért ne rugaszkodjunk el a talajtól, és próbáljunk realista módon gondolkodni. Az imént valaki felvetette a kül- és politikák renacionalizálásának veszélyeit. Mi is úgy véljük, hogy eléggé érzékeny helyzetben vagyunk, úgyhogy mindenképpen meg kell tartani a külügyi szolgálat lehető legmagasabb szinten közösségi jellegét. Politikai szempontból nézve sokkal bölcsebb és sokkal logikusabb lenne, hogyha esetleg a másik mechanizmust választanánk. A pénzügyi rendeletnél a technikai kérdések tárgyalásánál vár még ránk némi munka, és azt is meg kell néznünk, hogy a biztonsági politikát, a védelmi politikát, a külpolitikát hogyan szeretnénk csoportosítani és egymás mellett párhuzamosan működtetni. És hogyha költségvetésről beszélünk, akkor költségvetés ellenőrzésről is beszélnünk kell. Megszületett az intézményközi együttműködés reformja, és ahhoz képest, hogy mi mit szerettünk volna elérni a közös kül- és biztonságpolitika szempontjából, nem mindent sikerült keresztül vinnünk. Nagyon sok vitát folytattunk a pénzügyi rendeletről is, de hogyha nincsenek meg azok a mellékletek, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy milyen ügynökségeket és szolgálatokat kell transferálni, akkor nem nagyon fogjuk tudni megoldani ezeket a kérdéseket. Ráadásul a különböző dimenziók közötti egyensúlyt is fenn kell tartanunk az Európai Külügyi Szolgálaton belül. Az Európai Parlamentnek megvolt ugye az kiinduló pontja, amit Ingeborg Gressle javasolt, és egyelőre még nem tudjuk, hogy ettől mennyire fogunk ellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Brandner asszony következik. Ähm, ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Én szeretnék egy politikai kérdésre kitérni. A külügyi szolgálat eh, felállítása az egyik legfontosabb feladat, a bizottság részéről már létezik egy külügyi szolgálat, másrészt pedig a tanács titkárságán belül is ugyanilyen feladat folyik. Itt az Európai Unió misszióit valósítják meg, 15-öt jelenleg, és ezek politikai szempontból nagyon gyakran jelentősek a szerződés a két szolgálat tevékenységét összevonni. Kezdetektől fogva nehéz volt ez a feladat, ezt mindenki tudta, és a kérdés az volt, hogy milyen irányba történik ez. Én fontosnak tartom a közösségi módszer alkalmazását. Nem szeretnénk az eddigi közösségi területeket visszatolni a tagországi kompetenciákba, tehát ez alapvető feltétel a számomra, hogy ne ellenkező irányú változás történjen. A tagországok régóta döntöttek már arról, hogy ők a saját részüket ebben nem akarják beleadni. Októberben, 2009-ben eh, a 27 állam és kormányfő úgy döntött, hogy ezeket a missziókat a külügyi szolgálatnál helyezik el, de ezek külön maradnak meg, a saját eh, személyzetük is marad, ide nem jön bizottsági ember, amikor az EU missziók menedzsmentjéről van szó, ők Esten asszony közvetlen ellenőrzése alatt maradnak, még mindig óckodnak attól, hogy egy főtitkár legyen fel, felelős a missziók tervezés és megvalósításáért. Ők azonban, illetve a tagországok szeretnék az EU-s pénzeket ellenőrizni. Én erre azt mondom, hogy nem, vagy mindent együtt csinálunk, és akkor tényleg ezeket a két területet összekeverjük, hogy a tagországok megtartják a saját területeiket, vagy nem. És a bizottságnak ugyanezt kell megtennie a saját részéről. Amit én nem tartok elfogadhatónak, az az, hogy továbbra is megtartjuk a kormányközi struktúrákat korábbi formájukban, tehát marad egy Solana típusú tisztviselő, és lesz egy másik, aki a pénzek kezelését lesz felelős, tehát a bizottság plusz a tagországi delegáltak, akik valószínűleg nem is lesznek EU-s tisztviselők itt, azonban nagyon oda kell figyelni, és két pénzügyi eszközről van szó, egyrészt a stabilitási eszköz, a másik pedig a külös közös biztonsági politika. Hogyha a tagországok továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy külön maradjanak az ő területeik, akkor legyen egy külön bizottsági osztály, amely az EU-s pénzekkel foglalkozik, EU-s személyzettel. Miért ne ragaszkodjunk ehhez, ha a tagországok a maguk részéről ragaszkodnak ehhez? Hasonlónak tartom a fejlesztési pénzek kiadását, és itt nehéz megmondani, hogy a külügyi szolgált kapja meg ezt a területet, ha nem világos a struktúra már előzetesen. Tehát a fejlesztési segélyt tényleg oda tehetnénk, hiszen egyébként nem lesz dolguk az embereknek, viszont ezeket ahhoz kell kötni, ezt a területet ahhoz kell kötni, hogy az ellenőrzési jogok ugyanazok maradjanak, illetve az utasítási láncolatban megmaradjon a hierarchia, és Pibark úrnak is legyen beleszólási joga. Egyébként az európai külügyi politika rossz irányba megy. Én tudom, hogy sokan vannak, akik továbbra is kormányközi szinten szeretnék ezt a területet tartani, de én úgy gondolom, hogy pont az ellenkező irányba kéne haladnunk. Köszönöm. Göran Film. Köszönöm szépen, Görán. Thank you, sir. Köszönöm szépen. Köszönöm Inge Gresslének ezt a nagyon jó és pontos jelentést, amely világosan feltérképezi az opciókat, a lehetőségeket. Úgy hiszem, hogy elméleti és elvi szempontból egyet kell értenem Inge Gresslével, hiszen az ő modellje, az olasz modell egyszerűbb, világosabb volna, mint az Eston javaslat. Hogyha a parlament steering komitia ezt akarja tárgyalási pozíciónak venni, akkor ezt elfogadhatónak tartom. Inge Gressle ezen felül azt is mondja, hogy az Eston javaslat egy ilyen fura szervezet, amelyére példát ideig nem láttunk, és ez nem is elfogadható. Mármint a javaslatban kirajzolódó szervezet. De ennek ellenére értjük politikai problémát. Mi nem könyvelők vagyunk, nem auditorok vagyunk, hanem politikusok vagyunk, és ezért az Eston javaslat mögött rejlő politikai szándékot látni kell, meg kell értenünk. Az első ok maga a szerződés. Ez az első ilyen típusú szervezet, hiszen a tanács főmegbízottja egyben a bizottság alelnöki pozícióját is ellátja, és ez egy nagyon ért érzékeny terület. Az Európai Egyesült Államok koncepciója nem szerepel napirenden már, ezért tiszteletben kell tartanunk, hogy a tagállamok úgy tartják és úgy gondolják, hogy a külpolitika továbbra is függetlenségük és szuverenitásuk lényege hogyan definiálja magát egy szuverén állam, ha nem úgy, hogy saját külpolitikát folytat. Értenünk kell tehát ezt a problémát, és nem olyan egyszerű, hogy mindent közösségévé tehetünk. Bonyolultabb, komplikáltabb az ügyennél. Ezért úgy gondolom, hogy még ha egy radikálisabb tárgyalási pozíciót is pozícióval is kezdjük a tárgyalást, nyitva kell lennünk az estnai javaslat alapvető irányvonala irányában, a, épp úgy, ahogy Roberto ezt elmagyarázta. De vannak persze határok, amelyeket nem vagyunk hajlandók átlépni. Természetesen a költségvetési hatóság jogkörét meg kell védenünk az Európai Parlament költségvetési felelősségét. Ezen felül a mentesítés jogát is védenünk kell. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy javulnak-e a mentesítési jogkörénk, hogy a külszolgálatot a bizottság eh, részének, integráns részének tekintjük, hiszen akkor ez a bizottsági mentesítés része volna. Hogyha külön mentesítést eh, gyakorolnánk a külszolgálat számára, sokkal látványosabb, láthatóbb volna. Ezen gondolkozni kéne. Másik határ, melyet nem lépünk át, az intézményközi megállapodás. Azt hiszem, hogy ezt javítanunk kell. Lewandowski biztos tegnap elmagyarázta, hogy a régi intézményközi megállapodást kvázi kopipésztelték, bemásolták az újba. És Roberto úgy látja, hogy ennek egyes részei nem úgy javultak volna, de romlott a minőségük. Úgy hiszem, hogy tovább kell fejlesztenünk az intézményközi megállapodást az új helyzet tükrében, és így tisztázhatjuk, hogy az Európai Parlamentnek több jogkört kell kapnia, nem csak a közös külös biztonságpolitika általánossága meghatározásában, hanem a speciális missziókban és ilyen módon tehát a KKBP költségvetésének bemutatása javulhatna. Úgy gondolom, hogy minden misszió számára egy külön költségvetési oszlopra volna szükség. Ez legalábbis átláthatóbb, végrehajthatóbb és érthetőbb bemutatója volna a KKBP-nek, hiszen a jelenlegi prezentáció nagyon általános. Tisztáznunk kell azt is, hogy a Gentleman's Agreement a parlament és a tanács között nem terjed ki a külszolgálatra. Hogyha a tanács úgy képzelné, hogy ez a gentleman's agreement kiterjed erre is, akkor ez nagyon aggályos van a számunkra. Ezen felül pedig látni kell a költségekre való érzékenységet is, és a költségvetés semlegesség elvét senki nem gondolja azt, hogy az Európai Unió költségvetésen belül ez költségvetésileg neutrális lesz, de persze a nemzeti költségvetésekben találni kell lehetőséget a kompenzációra. Ezek azok az észrevételek, amelyekről érdemes volna tovább gondolkozni, hiszen elvi szempontból egyetértek is Ingeborg Gresslével a kérdésben, de nem hiszem, hogy ez lehet a végmegállapodás. Göránnak köszönöm szépen, még ketten szeretnének hozzászólni, és utána le is zárom a hozzászólók listáját, mert tízkor kellett volna szavazni. Herzog Edith parancsoljon. Uh, Elnök úr, rövidre foghatom magamat, hiszen majdnem mindent elmondtak, amit én akartam mondani. Azzal szeretném kezdeni, hogy higgszik-e vagy nem, de a költségvetési ellenőrzést legtöbbször arra használják, hogy az euroszkeptikus politikai célokat érjék el. Ezért biztosítani kell, hogy ezt jól hajtsuk végre, és ne legyen ez a régi idők mintázata. Ezért a politikai prioritásait politikai prioritásnak kell tartani, és jól meg kell oldani a költségvetést és a költségvetés ellenőrzést. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság eh, kitűnő munkát végzett, és azt hiszem, hogy amit Inge és Gören mondtak, eh, ilyen nagy jelentőséggel bír. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy a munkavállalói jogok és felelősségek körül is jól járjunk el, különösen amikor a közösség által foglalkoztatott munkatársak és a tagállami munkatársak viszonyáról van szó, és a általános, a szerződéses és a véglegesítette munkatársak viszonyáról is szó van, ezen felül pedig a földrajzi egyensúly is színezi majd a képet. Tehát úgy gondolom, hogy amit a bizottság mondott, és Ingeborg Gressle mondott, ezen mindenképpen gondolkozni kell, de de tárgyalást kell folytatnia a tanácssal, hiszen Keti Esnő javaslata nem a saját javaslata volt, hanem ez a tanács valóságát képezi le. Ezért nem hiszem, hogy vele van egy problémánk, hanem a tanácssal kell lefolytatni a vitát, de dialógusban ez megoldható. hiszen, és most kell megoldani, hiszen a későbbiekben az Európai Uniót nem szeretük, mindig a költségvetési szempontokra hivatkoznak. Súrján László. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek azzal, amit Edittől és Görántól néhány perccel ezelőtt hallottam, mégpedig, hogy gondolkozunk el ezen. De az idő is szalad. Más, más várakozások vannak a tekintetben, hogy mi történik majd áprilisban, de hát látjuk, hogy csúszunk, csúszásban vagyunk. Negyedik, ötödik alkalommal elolvasva a Lisszaboni szerződést még mindig nem látok igazán javaslatot arra vonatkozólag, hogy új intézményt kellene felállítani az Európai Unión belül. Hogyha tehát nem rendelkezünk felhatalmazással, hogy egy új intézményt létrehozzunk. Miért hozunk létre valamit, ami egy új intézmény és a bizottság közötti státusban leledzik. Úgy hiszem tehát, hogy az Olafnak nevezhető modell, amelyre ingetett javaslatot, a leggyorsabb és a legbölcsebb megoldást jelenti. Minden költségvetési implikáció és minden ellenőrzés világos ebben az esetben az Olaf modell esetében. Ez a teljes ellenőrzést is viszonylagos függetlenséget biztosít. Ezért az irányító testület, vagy a steering committee teljes egészében támogatja ezt az ötletet, mégpedig, hogy ez a rendszer a bizottság részében jelenjen meg. Gondolkozhatunk, és újra, meg újra gondolkozhatunk, de sok idő nem áll rendelkezésünkre, és hogyha létezik egy modell, amely működik teljes kapacitásában, azt hiszem, hogy ezt a modellt kellene követni. Köszönöm szépen, elnök úr. Euh, László, köszönöm szépen elengedem azokat a kollégákat, akiknek az AFED-be kell mennie, és a főigazgatórat is elengedem, de még egyszer mondom, elengedem, nem elűzöm a kollégákat. És most pedig megérkezett Jean-Luc Dehan, aki tulajdonképpen az ihletője volt ennek a furcsa kreatúrának, ami nem más, mint a bizottsági alelnök és a külügyi főképviselő. Tulajdonképpen ez belga ötlet volt, és valóban belgának kell lenni ahhoz, hogy valaki azt higgye, hogy két ilyen dolog összeegyeztethető, ahhoz tényleg belgának kell lenni, hogy valaki elhiggye, hogy működik a vallonok és a flamandok együttműködése, vagyis jelen esetben a tanács és a bizottság együttműködése. Nagyon sokat vitáztunk már erről a kérdésről, kilenc évvel ezelőtt, amikor az első új szerződésről és a konventről szó esett. Egy nagyon fura kreatúráról van szó, amelynek a megalkotása nem kilenc hónapig, hanem kilenc évig tartott. Hát nem is tudom, hogy miről beszéljek, talán a ló és a szamár keverékéről, az összvérről, de nem, azt hiszem, hogy inkább a tigron nevű állatról beszélnék, ami franciául az oroszlán és a tigris keverékéből jön létre. Ez ugyanis egy olyan fura kreatúra, ami utána szaporodásra nem képes. Hát azok, akik létrehozták ezt a Super Solana posztot és a külügyi szolgálatot, olyan lépést tettek meg, ami nagyon fontos egy közös külpolitika érdekében, de ez nem a végső állapot, ez csak egy átmeneti állapot. És akik az amsterdami szerződésnél kitalálták, hogy legyen Solana posztja, ők tudták, hogy Szolánának nem lesz utódja. Estorasszonynak ugyan lehet, hogy lesz utódja, de a politikai akarat tulajdonképpen az volt, hogy egy további lépcsőfokot hozzunk létre, nem pedig egy végső megoldást. A státusz, a külügyi szolgálat finanszírozása, a demokratikus ellenőrzése végül is nem végleges, ez csak egy úgynevezett következő etap vagy következő lépés. Ezt semmiképpen nem szabad lelassítanunk. Tehát először volt a Solana féle poszt, ez volt az első lépés, és utána következik a külügyi szolgálat és a külügyi főképviselő, ez a következő vagy második lépés. Itt tulajdonképpen a nemzeti politikák koordinációjáról van, szükség, van szó, és valamilyen módon ugye a nagyon egyedien működő Európai Bizottsággal is kapcsolatban állunk, hiszen a főképviselő egyben a bizottság alelnöke is. Amennyiben tényleg ez a célkitűzésünk, hogy ez egyfajta következő lépcsőfok legyen, akkor el kell kerülnünk az olyan döntéseket, amik esetleg megakadályozzák a következő lépcsőfok megvalósulását. Úgy látom, hogy a tanács és a bizottság között egyfajta egyezkedés, alkudozás alakult ki. A tanács azt mondja, hogy minél erősebb a külszolgálat, annál jobban elveszünk a bizottságtól hatásköröket, és hát az annál jobb. A parlament viszont azt mondja, hogy minél erősebb a külügyi szolgálat, annál több hatáskört veszünk el a tagállamoktól. Ez valóban így is van? és ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor nem egy bizottság jön létre, hanem két bizottság. Egy olyan bizottság, ami a belpolitikákkal foglalkozik, és egy másik bizottság, ami az EU külpolitikai kérdéseiért felelős. Lehet, hogy ez a célunk, de elvileg nem ebben a szellemben hoztuk létre a külügyi szolgálatot. A főképviselő két lovon lovagol, tehát egyfajta hibrid. És mint ahogy az egyik hozzászóló is elmondta, van egy külügyi szolgálat, és tulajdonképpen nincsen kizárva, hogy ez egyfajta hibrid, dupla, kettős szolgálat legyen. Ugyanis nem lehet csak kormányközi, és nem lehet csak bizottsági sem, mind a kettő érvényesül. Ezt már eleve nehéz megérteni, megvalósítani aztán még nehezebb, de hát mégiscsak ezt a megoldást választottuk, és ezen a lépcsőfokon át kell jutnunk. És akkor szeretnék még egy példát mondani, és természetesen itt van a volt belga miniszterelnök is, akinek ez az ötlete volt eredetileg. Lesz egy missziónk Izraelbe, Palesztinába néhány hét múlva. Az Európai Uniónak nincsen hivatalos közel-kelet politikája, és a kormányaink nagyon is büszkék arra, hogy a saját szakálukra utazgattak eddig ebbe a térségbe, és tárgyaltak. Minden egyes tagállamnak tehát megvan az Izrael politikája és a Palesztina politikája. De most viszont van az Európai Uniónak egy úgynevezett főképviselője, aztán itt vannak a különböző bizottsági formációk, a fejlesztéspolitikánál, a humanitárius segélynél, akiknek szintén megvan az Izraelre és Palesztinára vonatkozó politikájuk. Aztán ott vannak a kereskedelmi szolgálatok, akik szintén tárgyalnak ezzel a térséggel kereskedelmi kérdésekben. Van egy kutatási biztosunk, a képen Izraellel tárgyal azzal kapcsolatban, hogy a kutatási keretprogramnak Izrael milyen módon szeretne tagjává válni. Tehát rengeteg szinten folyik a tárgyalás Izraellel és Palesztinával, de nincsen semmi összehangoltság ezek között, a tárgyalások között, úgyhogy nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt a jövőben jobbá tenni. Mivel most van új szerződésünk, és van egy új külügyi főképviselőnk, jó lenne, hogyha lenne végre egy mind a 27 tagállamot lefedő közösségi politikánk. Amíg a külügyminiszterek nem egyeznek meg Eston asszonyjal, addig semmit se tettünk, de amennyiben megegyeznek, akkor Eston asszony valódi karmesterré válhat, és uh, egyaránt képviselheti mind a 27 tagállamot, valamint a bizottság összes formációját és, szolgáltatás, és szolgálatát és akkor végre egységes hangon beszélne az Európai Unió, és nem kellene attól tartani, hogy különböző változások következnek be, mondjuk a kereskedelmi megállapodások területén. És természetesen azt is szeretnénk elérni, hogy minél békésebb megoldások jelenjenek meg a térségben, és ehhez köthetünk is mondjuk kereskedelmi vagy gazdasági megállapodásokat. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy olyan politikai és diplomáciai rendszert hozzunk létre, ami tényleg lehetővé teszi, hogy az Európai Unió komoly és figyelembe vett szereplő legyen nemzetközi szinten, hogy meg tudjuk védeni az érdekeinket és értékeinket, vagy pedig abban a rendkívül homályos helyzetben maradunk, mint amiben eddig voltunk. Hogyha tényleg létrehozunk egy ilyen egységes európai politikát, akkor felmerül a kérdés, hogy mit kell figyelembe venni a döntéshozatalkor, és ki fog ellenőrizni. Hát az ellenőrzésnek nem csak az Európai Parlamentben, hanem a nemzeti parlamentekben is meg kell valósulnia. Tehát egyfajta ellenőrzési modellt is ki kell dolgoznunk. Az ellenőrzésnek vannak nemzeti eszközei és közösségi eszközei. Hogyha mondjuk a jövő héten elindul egy kéksisakos akció, vagy egy dárfúri akció, akkor ezt hogyan fogjuk ellenőrizni? hiszen itt általában nem csak katonai egységek, hanem polgári kapacitások bevetésére is sor kerül, ráadásul európai pénzből. Ki fogja ezt ellenőrizni? Hát szerintem mindezt a parlamentnek kellene ellenőrizni, és ez a mi politikai célkitűzésünk. Tehát a célkitűzés megvan, valahogy ezt kell lefektetni a külügyi szolgálat működésébe, és a külügyi szolgálat személyzetének státuszába. Sallük, van még valami, amit kihagytam? Igen, két dologról szeretnék beszélni. Először is szeretném elmondani, hogy nem én vagyok az atya ennek a megközelítésnek, tulajdonképpen Németországban jött ez az alap ötlet és aztán ezt használta fel a bizottság. Ahogy te fogalmaztál, itt különböző lépcsőkön haladunk fölfelé, ezzel teljes mértékben egyetértek, és a külügyi politika tulajdonképpen jó példa erre a lépcsőzetes megközelítésre. Hát egyelőre ugye nem mondhatnánk, hogy létezik egy egységes külügyi politika vagy külügyi fellépés, és lehet, hogy ehhez csak 20 év múlva jutunk el, de ennek egy állomása a mostani lépcső, a külügyi szolgálat létrehozása. A közös külpolitikának mindenképpen ki kell lépnie a pusztán válságkezelési megközelítésből, ennél sokkal többnek kellene lennie a külpolitikának. Természetesen a válságkezelés is fontos, de ennél sokkal több mindenre kellene, hogy kiterjedjen az Európai Unió külpolitikája, többek között a válságok megelőzésére is. Ezt a problémát valóban meg kell oldani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor zárjuk le ezt a nagyon érdekes vitát. Lesz még lehetőségünk erről beszélgetni. Szavazás következik. A 15-ös napirendi pontnál elmondtam, hogy mivel nincsen szöveg, ezért nem is lehet most szavazni róla, majd egy következő ülésem. A 18-as napirendi pont az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaság élénkítés. Ez Kálfin úr szövege, aki be is mutatta már nekünk tegnap a szövegjavaslatát. Van itt néhány módosító, mindenki vegye elő a szavazólistáját. Mindenki készen áll? Bien. Alors. Akkor szavazzunk, tehát Kálfin úr szövege van terítéken. C preambulum, egyes szóbeli módosító Kálfin úrtól. Kálfin úr, szeretné felolvasni ezt a szóbeli módosítót? Would... Uh, Elnök úr, csak a currently szó beemelésére teszek javaslatot a limited előtt. 1% of the total European GNI, etc. etc. This is about the ez volna tehát a szöveg, az etc. etc. Hát persze értsük oda a szöveget is. Bien. Ki támogatja ezt a módosítót? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító, hetes paragrafus. Kálfin úr, szeretne erről nyilatkozni? Yes, Mr. Chairman, but... Igen, Elnézést szeretnék kérni öntől és a kollégáktól. Nagyon rövid időnk volt arra, hogy elkészítsük a módosítókat. Az Aldeból jövő kollégákkal ma reggel fejeztem be az egyeztetést, ezért három módosító van, amely nem szerepel a listán, hogyha engedélyezi, akkor ezt felolvasom. A négyes, a nyolcas és a kilences bekezdéshez rendelődnek ezek. Ha a kollégák egyetértenek, és ön engedélyezi, akkor felolvasnám ezeket. Rendben van, olvassa fel. Tegnap egyébként Aglund úr mondta is, hogy nagyon kevés időnk volt, szerette volna jobban megismerni a módosítókat, úgyhogy halljuk. Mikrofonba kérjük szépen a módosítókat. Before, sorry. Before going to... Mielőtt tehát a hetes bekezdést megvizsgálnánk, a hetes bekezdés elé, a, még a négyes bekezdésbe egy szöveget akarok beiktatni, amely arról szól, hogy át kell tekinteni a nemzeti gazdaságok konvergenciáját. A possible creation of an European Monetary Fund. Tehát egy európai monetáris alap lehetséges létrehozásával, aztán pedig folytatja az európai hozzáadott érték megvizsgálásával. Köszönöm szépen! Ez egy politikailag nagyon fontos módosító indítvány. Ki támogatja? Köszönöm szépen. Ki ellenzi? Hárman ellenzik, tartózkodott-e valaki? Elfogadva. Akkor a jelentéstevő úr kap megint szót, parancsoljon. Igen, hetes bekezdésre térünk rám, és javaslatom az, hogy iktassuk be a highlights után highlights the positive, although very limited szöveg után a very limited by the multi-annual national framework-ot iktassuk be. Tehát ez a bekezdés ugye az Európai Recovery Plan-ról szól, majd pedig a végén javaslom, hogy iktassuk be between member states economic and fiscal policies to combat the economic and fiscal crisis, as well as to ensure the long-term sustainability of public finances. Elnézést most jelentéstevő úr, elnézést. Akkor, tehát a fenntarthatóság után, igen, és hova iktassuk be? Oldó limited? Tehát ide iktassuk be azt, hogy oldó limited? Ez volna az a szöveg? oldo limited by the MEF. Ki, el, ki támogatja ezt a beiktatást? Köszönöm, ki ellenzi? Hárman ellenzik, ki tartózkodott? Ezt a részt elfogadtuk. És utána pedig azt mondja, de itt egyébként szerepel a mi dokumentumunkban ez, hogy regrets, however, ezt a szöveget iktassuk be, de itt van még a kiegészítéshez egy kiegészítés, akkor kérem, hogy a kiegészítés kiegészítését még egyszer olvassa fel nekünk. Igen, tehát a következőképpen hangzik ez. Regrets, however, the lack of sufficient coordination between member states' economic and fiscal policies to combat the economic and financial crisis, as well as to ensure the long-term sustainability of public finances Azaz tehát annak érdekében, hogy a közfinanszírozás hosszú távú fenntarthatóságot biztosítsa, rendben van, értjük, valószínűleg erről nem vitázhatunk, ki eh, van mellette, ki van ellene. Köszönöm szépen, hárman voltak ellenesen, egy tartózkodással elfogadtuk tehát. Nos, hát akkor... Akkor most pedig ismét a ból indulhatunk ki hogy visszatérhetünk a szavazólistára? Nem, még nem. Akkor megkapja ön a szót, parancsoljon. Igen, a nyolcas bekezdésben ezek azok a módosítók, még egyszer mondom, amelyekre mondom az utolsó pillanatban tétetett javaslat. A nyolcas BESZ bekezdésben a Credit Rating Agency-ről van szó, és javaslom, hogy iktassuk be Reliable data Azaz tehát, hogy növeljük meg az Eurostat szerepét a bizton, megbízható adatok szolgáltatásában. Köszönöm szépen, ki támogatja ezt a javaslatot? Köszönöm, ki ellenzi ezt a javaslatot? Az Eurostat ellenzi az Eurostatot? Hát jó, ki tartózkodott? Ezt elfogadtuk, jelentéstevő úr. Azután a kilences bekezdésben a javaslatom az, hogy a Convert Excessive szavakat, itt a megtakarításról van szó, a Stimulate the Direction savings el helyettesítsük. Tehát így hangzana. Encourages the efforts to stimulate the direction of savings available into coordinated investment expenditures through fiscal policies. Uh, azt gondoltuk, hogy sok, illetve sok kollega azt mondta, hogy nagyon nehéz az excessív savingsekről, tehát a túlzó megtakarításról beszélni jelenleg. Éppen ezért az excessív, a túlzó megtakarítások helyett az megtakarítások irányának stimulációjáról beszélünk. Rendben van, ki támogatja ezt a módosítót? Ki ellenzi? tartózkodás. Elfogadtuk ezt is. Ezután pedig, most pedig jött a tehát támogatjuk a megtakarítást, és most pedig Azaz, tehát most a, módos, a jelentéstevő minden módosítőt elfogadtuk, aztán jön a Stolojan 1-es, amely okafogyottá vált, ugye? Igen, tehát a kompromisszumos, a kompromisszumos kitámogatja a kompromisszumos módosítót, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. Aztán a Stolojan módosító, nem, a nagy B kompromisszum ki van mellettem, ki ellenzi, Tartózkodás. Hárman tartózkodtak. És Helgát üdvözlöm itt közünk, körünkben, örülök, hogy itt van körünkben. Úgy tűnik, mint hogy a Brantnernek hívnák, de nem, nem Brantnernek hívják Helgát, ugye mindenki ismeri, üdvözöljük tehát Helgát, aki megérkezett. Ezt elfogadtuk. Kettős tolaja módosító okafogyottá vált, hármas. Szavazunk a hármasról kitámogatja, kitámogatja ezt olyan hármas módosítót. Rendben van. Számoljuk azért ezt meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ah oui, et Damien Batz. 15. Ki est contre? 15-ön ki ellenzi? Tizenhat. 16-an, tehát elutasítottuk ezt a módosítást. Végszavazás ki támogatja, ez így módosított szöveget ki ellenzi. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőknek. Most pedig tovább lépünk. Bocsánat, Súrján úr. Elnézést kérek, elnök úr. Csak egy kis technikai észrevételem volna. Nagyon örülök neki, hogy a bizottság ilyen rugalmas volt, és uh, hajlandó volt ezekről a szóbeli módosítókról szavazni, de nem volna nagyon nehéz, hogy vita során mégis csak mindenki kapjon egy fénymásolt anyagot, hiszen ebben az esetben kiegyensúlyozottabb és megalapozottabb a döntés, tehát kérem, a jövőben ne így járjunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégam. Teljesen, tökéletesen igaza van ebben a kérdésben az elnök felel az ilyen helyzetekért, éppen ezért arra fogok koncentrálni, hogy ez ne forduljon még egyszer elő. Jelentéstevünk benyújtott módosítókat, melyek ugyanakkor elég világosak voltak, és uh, ugye megtárgyalt ezt az érintett felekkel, de teljes egészében igaza van, így nem lehet megalapozott döntést hozni. Aztán a 20-os napi pontot nyitom meg is. Először is az első átvitel a megbízottra vonatkozóan, az ombudsman. Köszönöm szépen, mondja Manka képviselő, az ombudsmannak van egy kérése is mégpedig, hogy változtassuk meg a szervezeti rendet. Azaz tehát itt semmifajta probléma nem rendelkezik, nem merül fel. A teljes összeg nem változik meg, az AST-ből az AD-be kerülnek át pozíciók. Ezek az osztályok teljes egészében megfelelnek az elvárásainknak. 7, 6, 5 és, és 5-ös osztályok ezek ilyetén képpen képpen, tehát nem AD 14, 15, 16-os elvárások vonatkoznak rájuk, tehát ilyen módon nem látok semmilyen problémát, hogy elfogadjuk ezt a transfert. Köszönöm szépen, ki támogatja ezt az átvitelt, amelyre a jelentés többet az javaslatot, ki ellenzi. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Elfogadva. Most pedig a Regi Bizottság, illetve a Régiók Bizottságáról van szó, jelentéstév úr. Igen, a 2010-es költségvetést eh, során elfogadtuk azt a következtetést is, hogy hasznos volna, hogyha a nyugdíj alapok eh, igazgatásának jogát eh, a régiók bizottságáról az Európai Bizottság, illetve az Európai Intézmények nyugdíjat kezelő intézményeinére jutassuk át. 35 ezer euró tartalékot képeztünk, és idén áprilistól pedig ezt a munkát egy specializált intézménye, az Európai Bizottság meg fogja végrehajtani. A bizottság és a régiók bizottsága elfogadta a volument, és a szolgáltatások szintjét ilyen módon, tehát nem látok problémát, és elfogadhatónak tartom a 35 ezeres átutalást. Köszönöm szépen, ki támogatja ezt az átutalást? Köszönöm, ki ellenzi? Igen, tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm Vladimir Mankának. Most pedig Tovább lépünk a 21-es pont taglalására, az épületekkel kapcsolatos politika, de nem a teljes politikáról lesz itt szó, hanem kizárólag, erről mindjárt beszélünk, a trüppel jelentés kapcsán, hanem kizárólag csak a 179-es cikkel kapcsolatos szavazásról van szó, a végrehajtó ügynökségről a TENTI-ról. Holmeyer asszony, elnök úr, köszönöm szépen. Miről is van szó? A TENTI végrehajtó ügynökségről van szó, amelyet 2006. októberében alapítottak. Jelenleg az ügynökség 2015-ig rendelkezik futamidővel, és ez problémákat jelent a bérleti szerződések, illetve az új irodák bérlete során amennyiben az ügynökség futamideje tovább terjed majd 2015-nél, akkor az új épületre kifizetendő bérek a bázis bérle hivatko- ezhez orientálódnának, és nem az átalakított épületet vennék figyelembe. 2008. áprilisa óta határozott idejű bérleti szerződés áll fenn a Fortis Real Estate Gruppal, amely 2010. május 31-ével ér véget. A végrehajtó ügynökség jelenleg egy lebontásra váró épületben dolgozik, el tudják képzelni, hogy milyen feltételek mellett dolgozik, küszködik a végrehajtó ügynökség. Azt tervezik, hogy egy épületet vesznek bérbe, az Espass uh, Rollárt, um, a Chaussée de Vavre, Vavre alatt, um, az Espass Rollán, az es, a Chaussée de Vavre 910 alatt. Nos, hogyha sikerül elfogadni, akkor meg szeretném köszönni a bizottság nyitottságát, amelyel a kérdéseimre megfelelt az ügynökség kapcsán, de azt szeretném még mondani, hogy világos jobbítási, javítási lehetőségek volnának azért, hogy az végrehajtó ügynökségek inkatlan bérleti munkáját megkönnyítsük. Három eljárást alkalmaztunk, amelyből kettő megszakadt, és a harmadik kizárólag további kritériumok bevezetése után vezetett döntésre. Az első eljárást megszakították, mert az európai negyeden kívül akartak az Európa bérelni három ügynökség számára, végrehajtó ügynökség számára egy irodát, azonban ez nem működött, hiszen a végrehajtó ügynökségek igényét nem vették figyelembe, és minden ügynökségnek más épület igénye volt. Ezek az végrehajtó ügynökségek nagyon újak még, nem tudják pontosan feltérképezni saját épület és iroda igényeiket. Vannak, akik közelebb szeretnének lenni a bizottsághoz, hiszen folyamatos kapcsolatban állnak a bizottság munkatársaival. Más ügynökség nem tartja fontosnak, hogy az európai negyedben legyen az irodája. Világos, hogy miért megy valaki az európai negyeden kívül, hiszen sokkal olcsóbbak a bérletek az európai negyedtől távolabb. Ezért tehát a bizottság azon erőfeszítését, hogy el akar távolodni az új bérleményekben, az európai negyedtől csak üdvözölni tudjuk. 4000 és 5000 négyzetméter területigényt határoztak meg kb. 120 személy számára, ez még egy kis bővülést is lehetővé tett. Három irodaépületes komplexumról van itt szó, az A és a C a épületet a BNB a Fortis csoport használja, a B ügynök, épületet pedig a TENT-T végrehajtó ügynökség használna, külön bejárattal rendelkezik, hozzáférnek a parkolókhoz és jól elérhető tömegközlekedéssel is ez az épület, és így a bizottság munkatársaival való találkozónak sincsen sem áll semmi akadályában. Lerövidítem a mondandót. Munkálatokra van szükség az épületben a klimatizáció, a fűtés és a biztonsági intézkedések területén. Kritikusan bíráló tekintettel látom, hogy a bizottság a szerződéseket, a megbízásokat a karbantartási megbízásokat a magánbérbeadóknak adja ki, és utána pedig ezt bérben fizeti ki. Ám hogyha csak egy éppen 6 éves futamidővel van dolgunk, és 1,3 milliós munkálatokra van szükség, akkor ez egy 6 éves futamidőre nagyon nagy terhet jelent a bérek területén. Az első fizetendő bér sokkal magasabb lesz az összehasonlító bérrel összevetve. Persze, hogyha 2015-nél tovább zajlik, tovább fut majd az ügynökség futamideje, akkor a bázis bért éri majd el ez a bér, de 6 évre vetítve magasabb lesz a bér. 6 éves egyelőre a tervezett bérbevétel, az összköltség 5,477 millió eurót tesz ki. Az összköltség a bázis bérre betítve 4 millió euró volna, a munkálatok 1,3 milliót tesznek ki, a kamatköltségek 176 ezer euróra tehetőek, azaz ezek a bérek azért jelentkeznek, mert a munkálatokat egy magán cégnek adjuk, és utána ezt vissza a bérbe vesszük. Ez egy olyan modell, amely hát nincs ingyen. Az épület munkálatokat célra vezetőnek tartom, azonban a munka kezdete nagyon későre csúszott, és kérem elnök úr, hogy határozatunkban hatá emlékeztessünk erre, óvatosan fogalmazok, állítólag tévedések, tehát tévedések álltak fenn a tekintetben, hogy az egyes épületek, amelyek, épületmunkálatok, amelyeknek költségvetési relevanciája van, az ezekről a dokumentumok, szóló dokumentumokat a költségvetési hatóságnak be kell nyújtani. És azt gondolom, hogy a költségvetési szakbizottságnak meg kell, ki kell hangsúlyoznia, hogy az ellenőrzések, a bérleti és épületátalakítási költségek ellenőrzése a 179-es szik alapján igenis a Költségvetési Szakbizottság hatáskörébe tartozik, máskülönben a bizottság kvázi kicsalná a végrehajtó ügynökségek ilyen jellegű költségvetéseit a parlament ellenőrzése alól. Múlt csütörtökön, amikor részletes és mindenre kiterjedő válaszokat kaptam ezekre a kérdésekre. Nos, tehát múlt csütörtökön, amikor rendelkezésemre álltak ezek a válaszok, eljuttattam ezeket a szakbizottság minden tagjaihoz, tagjához, máskülönben társ jelentéstevőim nem rendelkeztek volna azzal a lehetőséggel, hogy csütörtök is ma között ezeket a kollégáknak eljuttassak. Bíráló megjegyzés illeti azt is, hogy két év leforgás alatt, bár tudták, hogy az épületet le kell bontani, mégsem voltak képesek időben benyújtani a dokumentációt azért, hogy nyugodtan uh, megvizsgálhassuk a dokumentációt. Ezért, tehát kérem az Európai Bizottságot, hogy tisztázza, ki felel az épületek bérbevételénél, és az itt végrehajtandó építkezéseknél a végrehajtó ügynökségek keretén belül. De a válasz az volt, hogy a bizottság. De lehet, hogy ezért a maga a végrehajtó ügynökség felel. Nagyon hasznos volna, hogyha egységesített általános eljárás működne, magától értetődő, hogy a kiírásokat testre kell szabni, hiszen minden egyes végrehajtó ügynökségnek más-más igénye van, épület igénye jelentkezik. Az is magától értetődő, hogy különböző szabályokat lehet elfogadni, ám fontos, hogy ezeket félreérthetetlen, egyértelmű és világos módon határozzák meg azért, hogy vizsgálati feladatainkat végrehajthassuk, és minden érintett végrehajtó ügynökség pontosan tudhassa, hogy mire számíthat, milyen játékszabályok érvényesek. Egyetértek ezzel a bérbevétellel szükségesnek is tartom, és kérem, hogy az általam tett észrevételeket a szakbizottság megerősített véleményével továbbítsuk az Európai Bizottság felé. Euh, Köszönöm szépen, Manka úr is hozzá szeretne szólni, tessék. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek nagy erőfeszítéseit, hogy ilyen alaposan megvizsgálta ezt a kérdést. Az így létrejövő dokumentum tükrözi az együttműködésünket a jelentéstevővel. Itt a 25 kérdésre adott választ is láthatunk, és egyet örülhetünk annak a ténynek, hogy betekintést nyertünk, és hogy az épületek eh, ára alacsonyabb, mint a bizottság által használt általános épületek ára, de úgy gondolom mégiscsak, hogy minden intézményre vonatkozó épület stratégián kell gondolkoznunk, hiszen csak hogyha elegendő időnk van, és elegendő alternatívát tudunk megvizsgálni, hogy az alacsonyabb árak eh, elérhetők legyenek. Nagyon fontos, figyelembe venni azt is, hogy nem, nincs szükség arra, hogy minden épület az EU az európai negyedben legyen. Vannak olyan épületek, amelyeknek nem kell ilyen közel lenniük a központi épületekhez, és ilyen módon a béreket lealkuthatjuk. Megvizsgáltam ezt a dokumentumot, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen érdemes a jelentéstevő javaslatot támogatni. Köszönöm szépen. Helga Trüppel következik. Köszönöm, elnök úr. Egyrészt én is meg szeretném köszönni Mónika Holmeyer munkáját, és megköszönöm azt a politikai következtetést is, amit levont. Köszönöm egyébként, hogy mindig betekinthetővé tette a munkát, minden dokumentumot eljutatott hozzánk ez egy nagyon fair munkastílus, hiszen ez lehetővé teszi a képviselők közötti legjobb együttműködést. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez a munka, ezen a stratégia alap célkitűzése az, hogy áttekintést szeretnék kapni az épületpolitikáról, és nem egy mid-term, hanem egy long-term, egy hosszú távú épületpolitikát akarunk kialakítani, és ezen a területen, mint más területeken is arra koncentrálunk, hogy olyan szerződések és opciók kerüljenek megkötésre, amelyek minnyájuk érdekét szolgálják, és ezért arra kell koncentrálnunk, hogy az elkövetkező években is ilyen módon dolgozzunk, járjunk el az épület bérlet és felújítás területén. Egyetértek tehát Holmeyer asszony javaslataival, és egyetettek azzal is, hogy felelősségteljes hosszú távú épületpolitikát folytassunk. Köszönöm szépen, Helga! Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a 179. cikk értelmében kértek fel minket, és a döntés, amit meg kell hoznunk, az az, hogy megadjuk-e a megfelelő engedélyeket erre a projektre, a TNT végrehajtó ügynökségének tekintetében, vagy pedig véleményt szeretnénk megfogalmazni. Ha véleményt akarunk, akkor Mányka és Trüppel kollégák véleményét is vegyük figyelembe. Ők ugyanis azt javasolják, hogy fogadjuk el ezt a projektet, ki fogadja el az előadó véleményét. Ki van ellene? Egy ellenszavazatot látok, tartózkodás, egy tartózkodás. Jó, akkor a döntést meghoztuk. Nézzük, hogy mi van még hátra. Többek között a 17-es napi rendi pont. Megint csak Helga Trüppel. A bulgáriai Kozlodúj atomerőmű 1-től 4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás, az úgynevezett Kozlodúj program. Meg is van szerintem ennek a szavazási listája. Mindenkinek megvan a szavazási lista? Jó. Akkor van egy A nevezetű kompromisszum, egy A bekezdésre nézve, mellette, ellene, tartoz, tartózkodás, egy tartózkodás van, elfogadtuk így kiesik az 1-es, 3-as és az 5-ös. A következő a B kompromisszum, ugyanerre a paragrafusra vonatkozik mellette. Van egy szóbeli módosító is sugnak oldalról. Kálfin úr szóbeli módosítójáról van szó, ezt ki is osztottuk mindenkinek az as well as for other political priorities rész kerülne bele újonnan a szövegbe. Ki van-e mellett, a kiegészített mellett? Ellene. Tartózkodás. Két tartózkodás van, tehát elfogadtuk. Akkor az 1, 2, 3, 5, 6 végül is már lefedésre került, mert megszavaztuk a két kompromisszumot. A hetes következik, hetes Kálfin pozitív ajánlással mellette, ellene, tartózkodás, két tartózkodás van, elfogadtuk. Ezek voltak a preambulumok, most pedig a cikkeket nézzük, hármas cikk, négyes módosító mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik mellette. Ellene egy ellenszavazat volt tartózkodás, egy tartózkodás, tehát elfogadtuk, és gratulálunk a rapportőrnek. Akkor lássuk, hogy mi következik. Egy eszmecsere van még hátra. a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban Helga Trüppelnek fogom megadni a szót. Tehát a parlament 2011-es költségvetéséről van szó. Megtartottuk az előzetes egyeztető ülést a büróban, ahol engem ért a megtiszteltetés, hogy a raportőr szóvivője lehettem. Megpróbáltam nagyon hitelesen tolmácsolni az előadónk állásfoglalását. Várjuk tehát az új információkat a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, most a jelentéstevőtől. Egyébként két nappal ezelőtt kaptuk meg azt a dokumentumot, amit már nagyon régóta vártunk és nagyon régóta kértünk. Ez egyfajta több éves tervezet az ingatlan politikával kapcsolatban itt a parlament életében. Dürán asszony is itt van, ő a bürónak is tagja, és ő követte ezt a témakört. De akkor most először is Helgának fogom megadni a szót, hogy mondja el a véleményét, és utána fogunk majd újra a bürohoz fordulni. Köszönöm szépen, elnök úr, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy a bürőülésen képviselt engem, és németül folytatom. Kedves kollégák, még egyszer szeretnék utalni a 2011-es parlamenti költségvetés kiindulási helyzetére. Mindig van egy célbeli konfliktus, tehát ez nem ismeretlen probléma. Egyrészt parlamentként, ugyanúgy, ahogy más intézmények is, a bizottság és a tanács érdekeltek vagyunk abban, hogy a saját munkaképességünket biztosítsuk, ezt optimáljuk, javítsuk, és ez pedig az eszközök növelését és a pozíciók számának növelését is jelenti. Mindannyian tudjuk költségvetőként, hogy azok az eszközök, amelyekkel rendelkezünk, korlátozottak. A politikai hétköznapokban eh, nehéz ez a helyzet, de meg kell tudni vele küzdeni mindig több a feladat, mint a rendelkezésre álló összeg. És természetesen fontos eh, érzékeny politikai egyensúlyt teremteni, amely a pénzügyi és gazdasági válságból indul ki. Szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy a görögországi helyzet és a nagyon feszült eh, költségvetési helyzet más tagországokban is eh, megnehezíti a feladatunkat. Fontos, hogy okos egyensúlyt teremtsünk a 2011-es névre, évre nézés, hiszen nagyon sok feladatunk van. Viszont meg kell tudni ezeket oldani, és meg kell próbálni egy jó mixet létrehozni, a között, amik a feladataink, illetve amit a többi intézménytől várunk és fontos, hogy érzékeltessük, értjük a politikai általános helyzetet. Éppen ezért az elmúlt hetekben erről a híres 20%-ról többször beszéltünk a parlamenti költségvetésben is, illetve a 1988-as megállapodást, hogy tartsuk-e be vagy nem, illetve mely részeit tartsuk be. Én mindig is hangsúlyoztam azt, hogy ez a 20% számomra nem jelent alapot, és nem jelent egy olyan küszöböt, amelyet ne lehetne túllépni. Egyértelműsítettem azt is, hogy egyértelmű felső határokra van szükség ennek a szánnak az esetleges túllépése esetén. Fontos, hogy politikai szempontból okosan és érzékenyen döntsünk. Fontos, hogy a közvélemény véleményét is figyelembe vegyük. Nem azért, mert hogy hibás módon opportunistaként akarunk viselkedni, hanem azért, mert jó kompromisszumot kell találni Van egy javaslat, kaptunk egy javaslatot, egy eh, átmeneti javaslatot a parlament vezetésétől, ezt pedig 20,46%-ot jelent, és ez a 2010-es költségvetéshez képest 6,51%-os növekedés. Ez a politikai érzékenység amely e, értelmében e, megfelelő egyensúlyra kell törekedni, nem tükröződik ezekben a számokban. Egyesével e, be fogom mutatni ezeket a pontokat. Igyekeztem egyrészt a szakbizottságok és a ház, a frakciók, a szolgálataink feladatellátását biztosítani, másrészt pedig azt biztosítani, hogy fontos, hogy visszafogjuk magunkat, korlátozzuk a növeléseket, illetően is a saját kívánságainkat. Ez számomra főként az, azt jelenti, hogy a 20,40%-os növekedés, a 6,51%-kal való növelés 2010-es értékhez képest túl magas, éppen ezért meg kell próbálni ezt a számot csökkenteni és én ezt megpróbálom úgy megoldani, hogy egyrészt a plusz pozíciók mellett a könyvtár részemélyzet növelése érdekében argumentálok, és a külső-belső szakértők számának növelése érdekében, illetve a bővítéssel kapcsolatos feladatok ellátása ügyén a Lisszaboni szerződésből új feladatok és felelősségek eh, származnak, illetve a frakcióknak is vannak igényeik, és eh, a javasolt pozíciók felére próbáltam meg csökkenteni az igényt. Tudom, hogy a büróval nem lesz könnyű a dolgunk, mégis azt gondolom, hogy egy olyan megközelítést kell alkalmazni, amely világossá teszi azt, hogy óvatosnak kell lenni a jelenlegi helyzetben, ami pedig a saját érdekeket, eh, érdekeinket illeti, fontos, hogy bátrak legyünk. Amit nem támogatok, és kérem, hogy uh, hadd magyarázhassam meg mindezt. A plenárison még végső egyeztetés nem született arról, hogy 2000 10 májusától jelenleg erre van javaslat. 1500 eurót kapjanak a képviselők asszisztensenként pluszban. 2011-ben pedig plusz 1500 euró lenne ez az összeg, ezt még engedélyezni kell. Én a jelenlegi helyzetben ezt nem tartom vállalhatónak. Úgy érzem, hogy ebben az évben jó okai vannak annak, hogy a tagországi asszisztensek, akik a tagországokban dolgoznak, nagyon gyakran kevesebbet kapnak, mint azok az asszisztensek, akik itt dolgoznak nekünk Brüsszelben. És a bűró is ezt mondta, ha ez azt jelenteni, hogy plusz irodai épületekre van szükség, hogyha a második összeget, második részen kifizetett 1500 eurót is kifizetjük, akkor ennek olyan következményei vannak, amelyek körül egyenőre nem látom, hogy honnan, tudná, honnan tudnánk ezeket előteremteni. Javaslat uh, született arra, hogy az épületpolitika milyen amelyet a 85,6 millió eurót a belgállam fizette vissza a parlamentnek, és ezt használjuk fel itt épületen belül, új épületrészek felhasználására, új irodák használatára. Nem tudom, hogy ez elegendő a megvásárlása. A főtitkár azt mondta, hogy ez csak a vásárlásra eh, van tervezve. Én ezt nem tartom lelkismeretes költségvetés kezelésnek, éppen ezért megfelelő épületpolitikára van szükségünk, amikor hosszú távú épületpolitikáról beszélünk, és nem lehet akkor arra használni ezt a pénzt, hogy új épületet vegyük, vegyünk meg, és azt azonban nem tudjuk, hogy honnét szedjük majd elő a pénzt az épületek fenntartására, stb. Tehát el kell határolódnunk ettől a javaslattól, úgy érzem. Számomra ez azt jelenti, hogy ezen a ponton, mint említettem, arra a belátásra kell jutni, hogy a második 1500-as összeget ne engedélyezzük. Ami az épületpolitikát illeti, nagyon fontos, hogy itt különösen óvatosak legyünk, és felhívnám a figyelmet arra, hogy az új épület finanszírozása Luxemburgban, akár épület finanszírozása még egyszer megvitatásra kell, hogy kerüljön, és a plusz összegeket fel kell tüntetni, hogy ezek honnét jönnek majd. A biztonságpolitika az éppen belül egy további téma, a főtitkár jó okok miatt, nyomos okok miatt arra törekszik, hogy ezt erősítse és több pénzt bocsásson rendelkezésre. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt a célok konfliktusba kerülnek egymással, fontos a ház nyitottságát biztosítani, és másrészt a munkánkat végezni, a látogatókat is beengedni, és a biztonsági intézkedéseket eleget tenni. Nem lehet pusztán csak a biztonsági szempontokat szem előtt tartani, hanem sikerül ezeket a konfliktusokat megoldani. Az információs és kommunikációs stratégia szempontjából is fontos hangsúlyozni ezt, hogy itt is több pénzre van szükség, hiszen pillanatnyilag itt a javaslatban 5 millió euró szerepel, az elmúlt években sokkal több pénz állt rendelkezésre. Én úgy érzem, hogy először azt kell tudni bemutatni, hogy az elmúlt években milyen növekedés volt, ennek mik voltak a következményei, és utána pedig látni kell majd, hogy ez mit jelent a 2011-es költségvetés számára. Az EMASZ kérdése és a széndiokszid láblenyomat egy nagyon fontos téma számomra. Az elmúlt évben plusz pénzeket bocsátottunk az ökológiai renovációra, és az energia mérleg, illetve az épületek széndiokszid kibocsátásának csökkentése érdekében. Én ezt dicsérni szeretném. Az elmúlt alkalommal a hőpumpákat meglátogatni és megnézni a Strasburgi épületben itt Brüsszelben ez nem megoldható, és egy nagyon jó beruházásnak tartom ezt a projektet az elkövetkezendő években. Nem olcsó ez a dolog, de fontos, hogy széndiokszid, csökkentsük a széndiokszid kibocsátást és energia megtakarítást érjünk el. Állandóan erről beszélünk, ezt propagáljuk, akkor a saját ökológiai igényeinket is ezekhez a célokhoz kell igazítani elve, elveiben ezt a megközelítést, az ökológiai beruházásokat és a renovációt nagyon jónak és helyesnek tartom. Hangsúlyozni szeretném ezen túl még azt, hogy ami a tömegközlekedési eszközök igénybevételének támogatását a munkatársak számára szintén fontosnak tartom, egy úgynevezett job ticket keretében fontos, hogy a tárgyalásokat előmozdítsuk, és nagyon kívánatosnak találnám azt, hogy Strasbourgban több kerékpár legyen. Nagyon gyakran a kollégák és a munkatársak szívesen használnák a kerékpárokat, de nincs elég kerékpár. És fontos, hogy ez is egy nagyon jó zöld jelzés lenne a környezetvédelmi politikánk szempontjából. Szeretnék még egy javaslatot tenni, ami az utazási költségeket illeti az utazási költségekre, ennek a háznak a képviselőinek utazására több pénzt fordítunk, mint a fizetésekre, a napi díjakra. Természetesen sokat kell utaznunk, mobilaknak kell lennünk, de nagyon gyakran a belföldi utazásoknál nem gondolom, hogy mindig bizniszen kéne utazni, és nyugodtan lehetne ekonomin is utazni, ezzel költséget takarítanánk meg, és ami a széndiokszid kibocsátást illeti, szintén azt javaslom, hogy az utazási költségeket 3 eh, millió euróval csökkentsük. Ezen kívül elhangzott egy javaslat, a látogatók számát illetően ez jelenleg képviselőnként 100 eh, látogatót jelent. Volt egy javaslat, hogy 120-ra növeljük ezt, és 5,1 millióval több eurót bocsássunk rendelkezésre a letogató csoportok fogadásához. Fontos majd az új látogatói központ kapcsán az új tapasztalatok felderítése, és az ezzel kapcsolatos helyzet. Éppen ezért javaslom, hogy erre még térjünk majd később vissza. Jelenleg még nem tudjuk azt, hogy mindez hogy fog kinézni, éppen ezért egyelőre nem tudunk javaslatot tenni ez ügyben. Ezen kívül volt még egy javaslat a különleges reprezentációs költségeket, illetően olyan kollégáknál, akiknek különleges költségeik vannak, 1,2 eh, millió euró itt az összeg. Én azt javasolnám, hogyha ezt az 1,2 milliót 0,45 századra csökkentenénk, az európai történelem házát illetően, ami ennek a háznak a koncepcióbeli kérdését illeti, kialakítás koncepcióbeli eh, kérdését illeti. Fontos lenne, ha más európai múzeumok hálózatához csatlakoznánk, és ne az európai történelmet hangsúlyozzuk csak, hanem ennek a történelemnek a sokoldalú vetületét is. Egyelőre nem biztos, hogy ki az, aki ezt finanszírozza, milyen drága lesz, mennyibe fog kerülni, és milyen um, pluszköltségek merülnek még fel. Éppen ezért várjuk meg az építészek tanulmányát, és utána közösen döntsünk arról, hogy látjuk-e azt, hogy honnét finanszírozzuk majd a következményes költségeket, vagy pedig nem látjuk ennek a finanszírozását. Legyünk őszinték, és az ambíciók mellett, az új projektek kidolgozása mellett a költségvetésben más kockázatokra is tekintettel kell lenni. Nem tudjuk, hogy a bírósági ítélet eh, az európai intézmények munkatársainak fizetését illetően hogy fog alakulni, lehet, hogy 12 millió euró pluszra lesz majd szükség a költségvetésből erre a feladatra. Éppen ezért eh, szeretném az Európai illetve az itteni épületpolitikával kapcsolatban a megértésemet megosztani. Nem eléggé hozzáférhető ez az épület a vakok, látók és más fogyatékkal élők, nagyot hallók, stb. számára. Éppen ezért jó lenne erről is elgondolkodni, hogy hogyan tesszük az épületet könnyebben használhatóvá és megközelíthetővé ezen csoportok számára. És nagyon örülnék annak, hogyha azok a javaslatok, amelyeket megemlítettem, a további vitát eredményeznének. 26,5 millió euróval adnánk ki kevesebb pénzt, mint amennyire a büró javaslatot tett, és így 20,15%-ot tennek ki az egyes kategória, és ez 4,8%-os növekedés jelentene a 6,51%-os növekedés helyett. Eh, én ezt nagyon támogatom, köszönöm. Elga. Nagyon szépen köszönöm, Helga. Remek expozé volt ez, nagyon pontos és rendkívül világos. Úgy gondolom, hogy ebből a kollégák is megérthették, hogy mi a helyzet, és mindenki számára kiderült, hogy mennyire fontos módosító indítványokról van szó. A 26 milliós csökkentés az egyik legfontosabb javaslat, ami az asszisztenseket illeti, Hát az a manna, ami a belga államtól érkezett, az ugye 86 millió, Ami pedig a látogatói csoportokat illeti, itt is ugye némi megtakarításról lenne szó az eredeti javaslathoz képest. Ami a CO2 kibocsátást illeti, ez nagyon jó kezdeményezés, ami pedig a kerékpárokat illeti, ez ugye mindenkit érintene, nem csak a képviselőket, hanem a többi munkatársat is, figyelembe véve, hogy Strasbourg ugye elég lapos város, könnyű itt kerékpározni. Vannak olyan kérdések, például a biztonsági politika és a kommunikációs politika, illetve a történelem háza, ahol még plusz információt várunk. Többen is szót kértek, először majd Holmájer asszonynak fogok szót adni. Már csak fél óránk van, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy nagyon röviden fogalmazzon. Először tehát Holmájer asszony következik a középtávú ingatlan politikáról. Mónika, tessék! Elnök úr, nagyon rövidre fogom a mondandómat. Egyelőre nem elegendő az idő arra, hogy a dokumentum minden részletére kitérjek. Először is az elnökségnek köszönetet szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy nagyon intenzívvel foglalkoztak az anyaggal, és gyorsan elkészítették a javaslatukat a Költségvetési Szakbizottság számára. Önök mindannyian megkapták ezt a dokumentumot, és a közép- és hosszú távú ö, politika számára azt gondolom, hogy ez a, a mai keretek között ennyire volt lehetséges. Számos ülésen vettem részt, amelyek a munkacsoportban zajlottak, és a dokumentum előkészítését szolgálták. Szeretnék néhány pontra kitérni. A legprominensebb, legnagyobb épület, a CAD épület, a Konrad Adenauer épület Luxemburgban. Azt gondolom, hogy én ezt feltétlenül támogatom, nagyon jó lépésnek tartom. Megnéztem az egyes épület részeket, ahol az eddigi igazgatási irodák voltak, különböző helyeken. Látható az, hogy ők nincsenek kapcsolatban egymással, az épületek maguk rendben vannak, de az épület egy része elavult, régi és olyan óriási felújítási költségekkel járna, ami már nem éri meg, és amennyiben továbbra is üzemeltetni akarjuk ezt az épületet maradni, nem lehet használni azokat a szinergia hatásokat, amelyek a tér kihasználásából nyerhetőek lennének. Ezek a szinergia hatások célként fogalmazódtak meg, és fontos azokat a területeket, amelyeket bizonyos alkalmazottak használnak, meg kell vizsgálni, hogy ezeket jobban, eh, effektív módon lehet-e megosztani a munkatársak között, hol lehet eh, teret nyerni, irodahelyiségeket nyerni, illetve hová lehet eh, áthelyezni a munkatársakat, ahol nincs szükség renoválásra, átépítése, fontosnak tartom. Éppen ezért a térkihasználás megvizsgálását a helyszínen, ami a Konrád Adenauer épületet magát illeti, az épület a jövőben az igazgatás számos egységét, egységének ad majd otthon, és más épület részeket lehet ennek fejébe feladni. Ez kapcsolódik a munka hatékonyságához is, nagyon okosan tervezték magát az épületet, áttekinthető, és egy további előny, hogy évente kb. 27 millió euró az az összeg, amit meg lehet takarítani. Tehát egyetlen épület jelenik meg itt a középtávú stratégiában, és ez felszabadít 27 eh, millió eurót. Itt tartalékokat nem képezünk, de egy magáncég ezt megtenni, tehát esetleges eh, felújítások miatt tehát több millió euróval kerül ez kevesebbe, mint jelenleg a költségvetésben ez szerepel. Éppen ez egy, ez egy típusú tehermentesítés lehetne, tehát 20%-os csökkentés eredményezhetne éves szinten. A második kérdést Trüppel kolléganő vetette fel, ez pedig az asszisztensek re, illetve a képviselői irodákra vonatkozik. Téves lenne azt gondolni, hogy az 1500 euró második része épületbeli következményekkel jár ennek semmi közelhez. Én a jelenlegi helyzetről beszélek képviselőként, nekem három asszisztensem van, és egy-két gyakornok, akik 17,5 négyzetmétert osztanak meg egymással, és abban reménykednek, hogy a képviselő nem sokat van az épületben, és tudják az én irodámat is használni. Ez azt jelenti, hogy 5 emberül 17,5 négyzetméteren, ez még az állatkertben a tartás követelményeinek se felel meg. Azt gondolom, hogy igenis komolyan kell venni a képviselőinket, és megfelelő munkakörülményeket teremtünk a parlamenti munkatársaink számára is. Én a parlamenti munkatársaimmal szívesen osztam meg az irodámat, a helyi um, tehát a tagországokban dolgozó asszisztenseket nem is hívják meg nagyon Brüsszelbe, pedig ez segíteni a képviselők munkáját, de helyhiány miatt ez ritkán fordul elő. Ezt nem engedheti meg magának az ember, hiszen nekük aztán, aztán végképp nem lenne helyük, még csak széket sem lehet találni a számukra. Ez az 1500 euró az épület bővítéséhez egyáltalán nem kötődik. Szükség van arra, hogy új térségeket nyerjünk, illetve irodahelyiségeket, ezt komolyan kell venni, és próbáljunk meg értelmes megoldásokat találni. Én nem várok luxus, luxus irodákat. A fogalmam nincs, miért van például zuhanyzó az irodámban, nincsen szükségem duhanyzóra. Én attól félek, ha oda beteszem a lábam, ki se jövök többet az irodából, hogy egy picit viccesen fogjam fel a dolgot zuhanyzók vannak, konferencia helyiségek meg nincsenek. Hallottam, hogy egy kollégával egyszer előfordult, hogy bement a zuhanyzóba, és két óra eltelte után őt úgy kellett kiszabadítani, nem tudott kiszabadulni a zuhanyzó helységből. Wir brauchen, glaube ich, mehr Konferenzräume, wenn zum Beispiel... Azt gondolom, tehát, hogy nem több zuhanyzóra, hanem több irodahelyiségre és konferenciahelyiségre van szükség. A képviselők találkoznak a beszélő partnerükkel, akkor nagyon kellemetlen az irodában fogadni őket, ha már amúgy is öten ülnek abban az irodában, és nem lehet, hogy ez a vendég átmászon a különböző akta kupacokon. És nem mindig könnyű a bárokban vagy a képviselő étteremben sem találkozni. Ennek a témának semmi köze nincsen a titkársági juttatásokkal, a 85,9 millió euróba nem is férhet bele a következményes költségek része, hiszen itt pusztán um, az üzemeltetésről van szó, és attól függően, hogy mely épületről van szó, hol vásárolták, hogy 85,9-be fog kerülni majd a megvásárlás, hogy mennyibe, ezt még részletében nem lehet látni. 80-100 közötti milliónyi összegből indulunk ki. Fontos, hogy erről beszéljünk. A bűró is azt mondta, hogy a közép és hosszú távú perspektívát akarjuk látni. Ha nem szerepelnek az említett összegek ebben, akkor el is felejthetjük az egészet. Helga Trüppel felhívta a figyelmet a 85,9 millió euróval kapcsolatos problémát. A 25-ös pontban nem támogatja a külön épületet, a 85,9 milliós euró célhoz kötötten nem lehet azokra a célokra felhasználni, amelyre eredetileg tervezték, mert a parlament ugyanis már kifizette az épületet, és a belga állam nagyon sokáig fizetgette ezt az összeget, illetve nagyon sokat kellett várni, mire kifizették, és hogyha a parlament ezt megvárta volna, akkor nem lett volna semmi az egészből. Azt gondolom, hogy a 25-ös pontnál kompromisszumot lehetne javasolni. 85,9 milliónál több játékterünk van az új épületek megvásárlásához, függetlenül attól, hogy ez a képviselői igényeinek fedezésére kerül megvásárlásra, vagy másra, de itt van egy bizonyos rugalmasság. És így nem van, nincsen annyira megkötve a kezünk, mint egyébként az épületek megvásárlásánál. Hosszú távon kamatokat is megtakaríthatnánk ezzel, hiszen ha bérlünk különböző helységeket hosszú távon, akkor sok kamatot kell Um, köztes magánfinansz, köztes köztes finanszírozóknak fizetni. És fontos, hogy ezekre a témákkal a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben foglalkozzunk. Ami az stratégiát illeti, itt szerepelnek az épületek renoválási költségei is, illetve ez a feladat. Az Európai Történelem Múzeuma egy további téma, én nagyon örülök ennek a gondolatnak, nagyon meghatott. Németországban van egy német történelemháza, és nagy népszerűségnek, nemzetközi népszerűségnek örven, nagyon jó, ez a múzeum sokan látogatják, és azt gondolom, hogy az Európai Unióról is fontos történelmi áttekintést adni az Európai Parlament látogatóinak. És egy utolsó pontra térnék még ki, elnök úr, nagyon röviden, ez pedig az információs központok más országokban. Itt egy fontos célt szeretnék megfogalmazni. Nemrég jártam Szófiában, és néhány órán ala, óra leforgás alatt meglátogattam mindent, amire szükség van illetve ami a helyszínen felelhető, az információs központokban fontosnak tartom azt, hogy ezek elhelyezkedése központi legyen a városokban, és ne olyan helyeken legyenek, ahova az emberek nem tehetik be a lábukat. Én ezt nem viccből mondom, hanem ez volt a valóság. Szofiában például, ha valaki megpróbál mondjuk belépni az információs központ épületébe, akkor nem csak egy lezárt utcába kell, hogy e, betegye a lábát, amelyet jobbról, balról, előről, hátulról vasrácsok védenek, hanem az Európa, és például az európai valamilyen dokumentumát szeretné kikölcsönözni, például, hogyha egy iskolás e, bizonyos előadáshoz, egy dokumentumot szeretne kibérelni, akkor tetőtől talpig nagyon szigorú átvizsgáláson, vizsgáton kell, hogy keresztül menjen, mivel a brit követség ott van a szomszédban. Tehát fontos, hogy ne így legyen ez az esetek többségében. A, presze, a sajtóreferensünk a szemét tárolóhoz közeli helységben dolgozik, ez nagyon kellemetlen. Én azt gondolom, hogy az információs központoknál az iroda elhelyezése nagyon fontos, és fontos, hogy a bizottsággal leüljünk szemtől szembe, és megfelelő épületeket vásároljunk. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek és az Európai Intézményeknek kultúrát prezentáltó módon kell közvetíteniük magukat, kifelé is felvállalható módon. Éppen ezért kifejezetten támogatom a bűró és a bizottság közös erőfeszítéseit. Pontos olyan helyiségeket találni, amelyek megfelelnek ennek a célnak. Magyarországon már sikerült ezt megoldani a kollégák és kolléganők együttműködésével, és a többi helyszínen is meg kell próbálni ugyanezt megoldani. Pontos, hogy az emberek hozzájuthassanak az információkhoz. Ez nem egy kis búvóhely, hanem fontos, hogy az emberek ide bejuthassanak, illetve gazdagodhassanak tudásukban az Európai Unióról. Az emberek nagyon ritkán ismerik, vagy nem jól ismerik a parlament működését, és ez mindig is probléma volt. Trüppel asszonyhoz intéznék egy kérdést. A titkársági jutatásokat illetően Inge Gresslét szeretném vehemensen támogatni. A mi munkánkat komolyan kell vennünk saját magunknak, és aki komolyan veszi a Lisszaboni szerződést és az ebből adódó feladatokat, annak nyugodtan kell elgondolkodnia arról, hogy parlamenti képviselőként tudjuk-e az összes feladatunkat teljesíteni, amelyre szükség van. Mi nem vagyunk reggelizgető, együtt reggelizgető, képviselők csoportja, hanem komoly feladataink vannak, és a Lisszaboni szerződés plusz feladatokat ruház ránk. Vagy komolyan veszük a Lisszaboni szerződést, vagy nem. De ha ezt nem mi magunk nem veszük komolyan, akkor minket sem fognak komolyan venni. Ez egy egyértelmű magyarázat, a tartalom is egyértelmű, és a zöldek uh, kollégái lehet, hogy el tudnának gondolkodni arról, nem státuszról és presztízsről van szó, hanem pusztán munkáról. Tehát nem a, a szépségünket próbáljuk meg tovább kozmetikázni, hanem a munkánk minőségét javis, javítani. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Trüppel, kolléganő Manka kollega és Hágelund kollega munkáit. És köszönöm magam részéről az együttműködést. Bien, merci. Euh. Köszönöm szépen, Mónika. Ez a prezentáció rendkívül szintetikus jellegű volt. Hát a zuhany problémával én magam is szembesültem, és még nem tudom, hogy milyen állásponton is legyek. Hát, hogyha nem használom a zuhanyzót, akkor tulajdonképpen elpazaroljuk a pénzt. Viszont, hogyha használjuk a zuhanyt, akkor csak pazaroljuk a vizet. Mi is elmondtuk már, hogy körülbelül egy vagy két ember használja ezt a zuhanyt, és az a tény, hogy amikor Strasbourgba érkezünk, akkor kinyitják a zuhanyzókat, hogy ne állott víz folyjon belőle. Hát ez óriási pocsékolás. Szerintem körülbelül irodánként egy zuhany elég lenne, és akkor nyerhetnénk helyet mondjuk Holmeyer asszony kollégái számára. Tehát szerintem bőven elég lenne egy darab zuhany emeletenként, és ez most nem anekdota, ez a valóság. Elnök, Ezeket a zuhanyokat egyébként nehezen tudjuk összeegyeztetni az átláthatóság alapelvével, ami hát mindenképpen nagyon fontos ebben a házban. Nos, ebben a rendkívül komoly témában Vogán urat fogjuk most meghallgatni. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem beszélek a zuhanyról, bár én szívesen zuhanyozom, mielőtt befejezem a munkát. Köszönöm a jelentést, a jelentéstevőnek is. A jelentéstevő joggal mondta, hogy nagyon nehéz megfelelő egyensúlyt találni. Úgy gondolom, hogy a Költségvetési Szakbizottság tagjainak a véleményét nagyon jól figyelembe vette a jelentéstevő. Én a 20%-os küszöb vitájára szeretnék emlékeztetni. Úgy gondolom, hogy előbb nekünk, majd a parlament elnökségének, majd a intézményi közi eh, vita eh, során is meg kell vitatni ezt a kérdést. Üdvözlöm a jelentés azon eh, kitételét, hogy növeljük a munkatársak számát az eredeti javaslathoz képest jelentősebben, úgy is gondolom, hogy helyes, hogy a jelentés rákérdez a négy extra munkatárs lehetőségére, és nehéz lesz itt egy konszenzus találni. Úgy gondolom, hogy ez az 1500 eurós többletet érdemes volna elfogadni, nehéz lesz esetleg mondjuk tényleg asztalt beállítani zuhanyozóba, de valahogy meg kell oldani az extra munkatársak számát. A 6,5 százalékos növekedés túl magasnak tűnt, és úgy gondolom, hogy ezen számadat csökkentését kell kérni, azért, hogy hatékonyságot érjünk el a jelentéstevő 4,8%-ra csökkenti ezt a számot, és úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk, hogy még jobban csökkentsük ezt a számadatot. Az új tudásmenedzsment rendszer is kiemelendő, hiszen hosszú ideje kérjük, hogy racionalizáljuk az információs források felhasználását, melyekhez hozzáférnek a képviselők. Így biztos, hogy hatékonysági megtakarításokat lehetne elérni. Az extra kiadásokat az irodák tulajdonosai számára ellenzem. Nem tudom, hogy mit jelent ez, és nem is értem, hogy mi az office owner mit jelentenem. Nem hiszem, hogy most kellene ezt, ezt, ezt a költségvetési tételt növelni, és azt hiszem, hogy szakbizottságunk világosan állást kell, hogy foglaljon, hogy az office holderek számára az extra ö, pénzeszközöket nem támogatjuk. Üdvözlöm tehát ezt a jelentést, és úgy gondolom, hogy ezek a, a ezen észrevételek mentén teszem meg az észrevételémet. Köszönöm szépen, Geyer kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr a 20%-os plafonra szeretnék korlátozódni hozzászólásomban, amelyet mi magunkra is kötelező érvényűnek tekintünk, és nem is akarunk túllépni. Támogatom azt, hogy a parlament költségvetését megvizsgáljuk, és ne korlátozzuk maga magunkat, amikor a parlament kulcs kompetenciáiról és munkaképességéről van szó. A parlament kulcs kompetenciája – a tisztességes költségvetés igazgatásában és a jogalkotásban szerepel. Hogyha ezt gondolom, akkor azt gondolom, hogy egyet kell érteni Holmeyer asszonynal, miszerint, hogy komolytalanok vagyunk, amikor a titkársági járólékot növelésére nem használjuk fel a lehetőséget, eh, hiszen a Lisszaboni szerződésből megnövekedett feladatok hárolnak ránk, tehát most kell megragadni ezt a lehetőséget, ehm, később nem fogunk tudni emellett érvelni. Négy pontot szeretnék kiemelni, amelyekről úgy gondolom, hogy ezen elvből levezetve jelesül, hogy a parlament kulcskompetenciája a költségvetési ellenőrzés és a jogalkotás, tehát ebből költségvetési megtakarítások erednek. Nem tudom, hogy e kulcskompetenciát figyelembe véve miért e, osztunk így filmdíjat? A szociáldemokraták a Költségvetési Szakbizottságban egy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban ö, e, elutasítottuk a Lux film díj mentesítését, hiszen azt gondolom, hogy hiszen úgy gondolom, hogy a parlament kulcskompetenciáját tekintve nem feladatunk eh, az újságírók díja, a filmdíját kiadni, és az Európai Történelem házát is fenntartani. Természetesen Fontos történeti múzeumok vannak Európában, de itt most tíz különböző következő ebből eredő költsége származik, hogyha ezt a múzeumot létrehúgyjuk. Nem az Eastman épület átépítéséről, hanem a múzeum fenntartásából eredő költségekről beszélek. Végezetül pedig az épület politikáról van szó. riadalommal emlékeztetek az épületpolitikáért felelős alelnökkel folytatott beszélgetésre, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy ő kiemelte, hogy az európai negyedben nő az irodák iránti igény, és ezért célra volna vásárolni, és nem bére, bérelni. Hogyha az ember nyitott szemmel jár az európai negyedben, mondjuk Rübeliár mentén, tulajdonképpen a TF1 épülettel szemben álló uh, épületekben jelentős mennyiségű iroda felülete van szabadon. Azaz, tehát nem tudom, hogy a kollega mire hivatkozott, hiszen az én jelentéseim arról szólnak, hogy strukturális túl kínálat van. Miért akarunk tehát vásárolni és nem bérelni? Nem tudom ezt megmagyarázni. Hiszen ez jelentős mennyiségben megköti az eszközöket, amelyekkel hosszú távon bérelhetnénk, és a lassan növekedő épület igényeinket, felület igényeinknek megfelelhetnénk. Tehát éppen ezért javaslom, hogy vizsgáljuk meg, hogy e területen nem lehetne megtakarításokat eszközölni, amelyek közelebb vinnének a mágikus 20%-os plafonhoz. Köszönöm szépen. Fernándes kolléga következik. Köszönöm szépen. Megint úgy áll a dolog, hogy a parlament többet akar nekünk adni, mint amennyit kapni szeretnénk. Nos, hát ezután a tréfás bevezető után félre a tréfát, és a komoly kérdésekről szeretnék szólni. Nos, a 20%-ot már túlléptük. A magunk számára kitűzött 20%-os határ során, vitája során arról beszéltünk, hogy a 20% akkor léphető túl, hogyha a legfőbb feladatainknak nem felelünk meg. Tehát az elképzelés. A 20%-ot azonban már a döntés pillanatában túlléptük, és az elmúlt bővítés után az új képviselői jogállásról szóló dokumentum hatályba lépése után, és az új épületek e, átvétele után nem tudtuk betartani 20%-os küszöböt. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, a következő, hogyha egy új limitet akarunk meghatározni, akkor ezt definiálnunk kell. És biztosítani kell, hogy elegendő pénz álljon rendelkezésünkre, hogy megfeleljünk a feladatoknak. És így Ezért tehát látni kell, hogy az, az elnökség és az adminisztráció ezt a munkát már elvégezte. És ahelyett, hogy a mítikus 20%-ra koncentrálnánk, sokkal inkább azt kellene megvizsgálni, mi ez az összeg, amelyel túlélhetünk, és a politikai tevékenységünk prioritásait kell meghatározni. Nos, az épületpolitika, erről szól ez a dokumentum, és ez realista elvárás, és éppen ezért a fix költségek közé kell ezt betervezni, betáblázni, hiszen így végezhetjük a munkánkat. Egy olyan zéro alapú költségvetés keretén belül, ahol minden kiadási tételt szigorúan ellenőrizünk. Ez ugyanakkor a parlament elnökségi munka, elnökségének a feladata. Gratulálok a jelentéstevőnek munkájához, de ugyanakkor azt mondanám, hogy vannak javaslatok, melyekkel nem értünk egyet. Például nem tudjuk elfogadni. hogy a költségvetési szakbizottság a képviselők jogállásáról szóló dokumentumba is beleszóljanak. Hát amikor az utazásról van szó, voltak éppen erről van szó. Nos, az előző ciklusban a parlament szabályokat fogadott el, amelyeket nem lehet más költségvetési előírásokkal megváltoztatni. Az utazásra vonatkozó minden szabályt elfogadt, dott az előző parlament, és nem szabad, hogy beadjuk a derekunkat a demagógiának. És ne azt mondjuk, hogy 3 millió eurót meg lehetne takarítani. Nem tudom, hogy a képviselők utazási költségében hogyan lehetne bármit is megtakarítani. Tehát nem érvelnék én ezzel. Hmm, és nem óvakodnék azzal az érvel, hogy nem elég szigorúak voltunk rátérek a következő pontra, hogyha a képviselők jogállásáról szóló dokumentum vitáját ismét meg akarjuk nyitni, hát akkor nyissuk meg, és hogyha újra akarjuk szabályozni az utazási szabályokat, rendben van, de úgy tegyük ezt, ahogy ez egy parlamenti vitához illik, de nem úgy, hogy a Költségvetési Szakbizottság kiragad a képviselők jogállásáról szóló dokumentumból egy pontot, és e, ezt akarja átalakítani. Beszéljünk világosan. Hogyha 3 millió euróval csökkentjük a képviselők utazását szolgáló költségeket, akkor kellőképpen gondosan kell eljárnunk, és a szabályokat ennek megfelelően kell módosítanunk. Nem lehet itt ilyen voluntarista adhok módon fellépni. Változtassuk tehát meg a szabályokat, és határozzuk meg, hogy milyen megtakarításokat akarunk elérni. Hogyha saját utazásaimra gondolok, mondjuk Portugáliából, Brüsszelbe, vagy az intézmények más székhelyére, nem tudom, hogy mit tudnék a carbon footprintemmel csinálni. És még egyszer mondom, ne játsszuk a óvakodjunk, hogy nehogy populisták legyünk, ne legyünk demagógok, ne az euroszkeptikusok malmára halljuk a vizet. Eloszthatjuk a költségeket persze a szavazókra vonatkoztatva, vagy a képviselőkre vonatkoztatva, és azt mondhatjuk, hogy ez ennyibe kerül a parlament. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg a jogalkotói munka, erre kell koncentrálni, és azt hiszem, hogy megfelelő eszközökkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a jogalkotói munkát korlátlanul és a legjobban végezhessük. Az adminisztrat adminisztráció egy bizonyos összegre tesz javaslatot, nézt visszautasítjuk, ez az 1500 eurós összeg, amelyről szó van. Ne feledjük, hogy a parlament és a, egy kompromisszumot kötött, és a Költségvetési Szakbizottság jó hitben kell, hogy dolgozzon. A megállapodásokat pedig meg kell tartanunk, amelyeket megkötöttünk. Hogyha több pénzünk van az asszisztensekre, akkor ez a pénzt nem a képviselők használhatják föl, és természetesen ezzel a pénzzel, illetve az asszisztensek eh, működtetésével is a legmagasabb szintű jogalkotói munkát kell biztosítani. Az az eredeti cél, hogy egy további asszisztenst állíthassunk be, vehessünk föl, Ez jelent meg a javaslat mögött, hogy egyik évben is, másik évben is 1500 eurót kapunk. kompromisszumos javaslat volt ez, de kérdezem, hogy most az 1500 eurós összeget elfogadjuk, utána meg azt mondjuk, hogy csak egy fél asszisztens lehet beállítani? Mit is akarok mondani? Ez volna a kérdés. Vagy visszavonjuk az 1500 eurós döntést, mondván, hogy ezt nem kérjük ezt a pénzt, és ilyen módon következetesek, következetesen járunk el, vagy pedig beadjuk a derekunkat, és kompromisszumokat kötünk. És ugyanez vonatkozik az Európai Történelem Múzeumára. Ezek elkötelezettségek, melyeket az parlament ígért, melyek mellett elkötelezte magát, ezeket jól meg kell gondolni, de utána be kell tartanunk adott szavunkat. Tiszteletben kell tartanunk az ígéreteinket. Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy ne értenik egyet a teljes jelentéssel. Persze, megtakarításokat igenis el lehet érni. És a fix költségek olyatén való kialakítása, hogy egy zéro alapú költségvetést érjünk el, igenis alap, alappal rendelkező is jogos, és minden kiadást költségelemzést tárgyába kell tenni. Köszönöm szépen, még ketten kértek szót. Wertmann asszony és Andersen asszony. Egy-egy percet adok, mert utána a tolmácsok munkaideje lejárt Wertmann asszony. Köszönöm szépen. Az utazási költségekhez szeretnék hozzászólni. Nem hiszem, hogy populizmusról vagy euroszkepticizmusról lehetne beszélni. Valóban különbség jelentkezik. Én Salzburgban lakom, nem mindegy, hogy 5 vagy 600 eurót fizetek, vagy 1400-1600 eurót fizetek a repülőjegyemért meg akarom állapítani, az én helyzetemben, nagyon egyszerűen mondva, tökéletesen mindegy, hogy egy papír pohárba felszolgálnak egy kávét, vagy pedig egy porcelán csészében szolgálják fel ezt a kávét. És azt hiszem, hogy Trüppel az, hogy az ilyen különbségekre utalt, én támogatom Helga Trüppel javaslatát, de ugyanakkor elmondom, hogy nem értem a kapcsolatot a széndiokszid kibocsátással létrejött logikai kapcsolatot is. Talán itt a, a számításokat megmutathatná nekünk. Köszönöm szépen. Azért van itt az utazási költségeknél egy igen meglepő dolog, az, hogy az általányos rendszerről ugye áttértünk a valós költségek rendszerére, hát azt tudjuk, hogy igen, nagy lelkű volt az általányos rendszer, ezt tudják azok, akik itt voltak a régebbi mandátumok alatt, de mégis többe kerül a valós költségeken alapuló rendszer. Ez az érdekes fejlemény. Andersen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a jelentéstevő kitűnő munkáját. Én ott voltam az elnökségen, amikor erről volt szó és Először is Fernandez úrnak szeretnék oda mondani, azaz válaszolni. Azt hiszem, hogy igenis megtakarításokat lehet elérni, és a staff regulations-eket folyamatosan áttekintik, és eh, jelenleg a, kö, a, a mm, utazási költségeket tekintik át, hiszen az a benyomás keletkezhet, hogy az új statutumok, az új képviselő jogállásról szóló szabályok nagyobb költségekhez vezetnek, mint a régiek. Ezt meg kell vizsgálni. Ezen felül pedig az elnökség ezen találkozóján is megállapított, hogy az 1500 euró második részét már az elej, elejétől kezdve tervezték, tehát úgy gondolom, hogy nem volt ez eléggé transzparens és átlátható az elnökség részéről, ahogyan eljárt, hiszen nem mondta meg nekünk, hogy voltak éppen a teljes kiigazítás 3000 lesz, és nem 1500. Mind arról, amit Fernández úr mondott, mi szerint, hogy a parlament költségveit, összköltségeit osszuk fel a képviselők között, akkor erről képviselőként kb. 2 milliós eurós összeg jön létre. Azt hiszem, hogy ez releváns. Hiszen ha összehasonlítják ezt az összeget egy tagállam képviselőjére jutott költséggel, akkor láthatjuk, hogy sokkal drágább úgymond egy európai képviselő, mint egy nemzeti képviselő. És még egy valamit ki szeretnék emelni. Az elnökség ülésén elhangzott az is, hogy a növekedés nem jelent majd növekedést az adófizetők számára, és ezt nem egészen értem, hogy ez hogyan működne, erről kérek magyarázatot. Köszönöm szépen. Elmúlt már 12 óra 30, úgyhogy Helgának nem tudom felajánlani, hogy hozzászóljon még egyszer. Mégis? De a tolmácsok el fognak menni, úgyhogy röviden. És mikrofonba. Úgy gondolom, hogy a frakciók vezetői hozzászóltak, az előadó is hozzászólt, így szerintem azért előre tudunk majd lépni. Akkor nagyon röviden, Hága, kérlek szépen. Csak nagyon röviden, hogy válaszoljuk a kérdésre. A képviselői statutumokra és a utazási költségekre vonatkozóan. Fernández úr azt mondta, hogy meg kell -e változtatnunk a képviselői statutumok szabályait. Nem. Azt hiszem, hogy itt a viselkedési kódexről van szó. Bertman azt, hogy teljesen igaza van, nem hosszú távú utakról beszélek, ahol valóban a bizniszen érdemes utazni, máskülönben teljesen romokban érkezik meg az ember Kínába vagy Ausztráliába. Hanem nagyon sok ilyen rövid távú repülőutat foglalunk, és ha itt mindig bizniszel megyünk, ez nagyon drága lesz. Ami pedig a C széndiokszid footprint vagy lábnyom kérdését illeti, egy ökológiai érv az, hogyha több ekonomi ülés van egy gépen, akkor jobb a kihasználtsága a gépnek. Többen férnek fel a fedélzetre, és ilyen módon az egyfőre jutó széndiokszid kibocsátás alacsonyabb lesz. Ezért tehát jobb a környezetnek, hogyha vonattal járnak az emberek, vagy ha már repülnek, akkor ekonomi ülésen üljenek, és nem bizniszen, mert többen férnek így a gépbe, és az egyfőre jutó széndiokszid kibocsátás alacsonyabb lesz. Legyünk teljesen világosak, Fernández úr, nem az euroszkeptikusok malmára akarom hajtani vizet. Mélyen meg vagyok győződve az éghajlatváltozási politika célkitűzéseiről, és azt gondolom, hogy 2020-ig 30%-kal ugye emellett kötelezték el magunkat, csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást, és ez mind is hozzá kell, hogy járuljunk. Nem mondhatjuk a világnak azt, hogy kedves világ, változtassatok az életviteleteken, mi meg röpködünk a bizniszen. Ez bizony károsítana az európai projektet, nekünk magunknak is csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást. Aztán az 1500 eurós kérdés. Úgy hiszem, még ha 2011-el veszi is ez kezdetét, még akkor sem lehet ennyiből megfelelően kifizetni az asszisztenst. Ilyen módon tehát az érv nem meggyőző Eh, arra vonatkozólag, hogy ebből egy új asszisztens lehet finanszírozni. Holmeyer asszony azt mondja, hogy nincs kapcsolat az új asszisztens és az épületpolitika kérdése között. Hát nem értem, miért ne volna? Azt mondja, hogy már most sincs elég iroda tere, és aztán most még egy asszisztenst is eh, felvennénk, hát ez nem volna egy jó helyzet. Aztán még a Lux díj én tökéletesen másként gondolkozom erről, mint Gájer úr, hiszen azt gondolom, hogy kommunikálunk. 23 nyelvre um, fordítják le ezeket a filmeket, eh, feliratozzák őket, és fontos, hogy a kultúra